stabilitás és növekedési egyezménye, amelyet örömteli módon most új alapokra helyeztek, megújítottak, azért, hogy 2014-ben is lehessenek szankciók, akkor meg kell próbálni ezt a közös alapot nem megkérdőjelezni joga mondható, hogyha túl sokat akarunk belerakni vagy értelmezni, akkor elveszítjük a közösen meghatározott közös alapot, mert a polgároknak teljesen mindegy melyik országban a nagy gazdasági problémák, vagy még a némileg észszerű helyzetek is nagy nehézségeket okozhatnak. Meg vagyok győződve arról, hogy a lehet kompromisszumra még módunk, nem szabad állandóan további értelmezéssel gyengíteni a, a már meghatározott dolgokat, hiszen azt akarjuk, hogy a stabilitás és növekedési egyezmény a mi szellemünkben biztonságot adjon az állampolgároknak olyat, amilyenre már régóta várnak. Ha ezt sikerül elérni, akkor hatalmas lépést tettünk előre. Nagyon fontos a jelentés éppen ezért. Talán tud valaki válaszolni erre. Merci. Köszönöm szépen. Kíván-e más valaki szót kérni? Az Európai Bizottság? Ha nem, akkor holnap szavazunk a jelentésről, a Regi Szakbizottság pedig majd figyelembe veszi július 10-i, 11-i ülésén. A regi, amikor azt mondom, hogy figyelembe veszi, az csak akkor történhet meg, hogyha a téma felelős mögötte áll ennek a jelentésnek, amikor mi minket vélemény megformálására kérnek föl, ott az illetékes szakbizottságnál a végéig, egészen a szavazásig a témafelelősnek folyamatosan követnie kell a munkája eredményét. Mert hogyha nem vagyunk jelen az illetékes bizottságnál is, akkor kár ilyen sok energiát áldozni egy munkába, hogyha nem tudjuk keresztül vinni a pozíciónkat. Hetes napi rendi pont. Megvizsgáljuk a megegyezéses módosításokat, Dajs Tamás véleményéről, amelyben az illetékes szakbizottság az INTA, a harmadok országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az unió belső piacához a közbeszerzések során, továbbá az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szól. Deutsch úr, öné a szó. Köszönöm a szót, eh, kedves elnök asszony, tisztelt eh, kollégák! Valamennyi véleménytervezet, amelyik a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság elé kerül, fontos és jelentős kérdésekkel foglalkozik. Azt gondolom, hogy ezek sorába tartozik az elnök asszony által előbb szó szerint idézett címet viselő vélemény eh, tervezet is. Engedjék meg, hogy csupán egy mondat erejéig arra utaljak, hogy eh, a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság véleménye, eh, amelyik a INTA bizottság jelentéséhez kapcsolódik, azzal a fontos kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan, milyen módon nyitja meg, tartja nyitva az Európai Unió harmadik országok eh, cégei, vállalkozásai számára a közbeszerzési piacot, illetve az Európai Unió gazdasági társaságai milyen módon tudnak harmadik országok közbeszerzési piacán eh, megjelenni. Nyilvánvaló, hogy jelentős tevői munkám során elsősorban a véleménytervezet foglalkoztatási aspektusait igyekeztem e, körbejárni. E, már most engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az jelentés tevők aktív és e, kompromisszumkész munkájáért. A bizottsági tevékenységünk során kollégáim összesen 33 módosító javaslatot nyújtottak be az egyébként 7 módosító indítványból álló vélemény tervezetemhez. A benyújtott módosító javaslatok csak nem fele az ILO 94-es konvenciójának a kérdésével foglalkozik. A módosító javaslatok az ebben az ILO konvencióban rögzített normák tiszteletben tartását indítványozták. Mivel a említett konvenciót számos uniós és nem uniós tagállam nem ratifikálta, ezért úgy véltem, hogy egy ilyen megegyezéssel kapcsolatos rendelkezéseket nem lenne tanácsos cikkben szerepeltetni, hanem a recitáloknál kellene rájuk hivatkozni. A módosításokat benyújtó kollégákkal végül egyetértése jutottunk abban, így eh, az ILO 94-es konvencióra való hivatkozást egy horizontális módosító indítványjal töröltük a véleménytervezet norma szövegéből, illetve egyes módosítókban a nemzetközileg elismert nemzetközi konvenciók kifejezéssel éltünk. Az elmúlt héten Strasbourgban tartottunk egy árnyékjelentéstevői egyeztetést, és ezen egyeztetést követően tíz kompromisszumos módosító indítványt dolgoztunk ki. Ezeknek egy része technikai jellegű, és az ILO 94-es konvenciójának a norma szövegből való törlését és az előbb említett megoldás jegyében történő megjelenítését célozzák. A többi kompromisszumos módosítóval a benyújtott módosítók közel felét sikerült eh, lefedni. A kompromisszumos módosítók által nem lefedett módosító indítványok többségét névány, néhány kivételtől eltekintés, eltekintve támogatásra fogom eh, javasolni. A szavazólistát egyébként a mai konzultációnkat követően fogom végleges egyeztetés érdekében eh, köröztetni. A nem támogatott módosító indítványok közül engedjék meg, hogy megemlítsem a 22-es, illetve 40-es számú módosító indítványokat, amely módosító indítványok határozott véleményem eh, szerint a jelen véleménytervezett hatáskörén túlterjeszkedő kérdésekkel foglalkozik, ezért ezeknek a módosítóknak a támogatását nem javaslom. Még egyszer szeretném valamennyi kollégámnak az aktív közreműködését, elsősorban az árnyéktéjelentéstevők együttműködését megköszönni, és érdeklődve várom a kollégák véleményét. Köszönöm kolléganőnk. Ähm, köszönöm szépen, szeretnék én is először a kollégáktól elnézést kérni, mert viszonylag gyorsan sajnos el kell menjek, de a Libében amúgy is szavazunk, úgyhogy egy másik terembe kell átmenjek. Szerintem a kompromisszumok nagyon jók, és meg tudunk ezekről állapodni. A múlt héten már találkoztunk, e, és kiderült, hogy nagyon fontos, hogy világos szabályokat határozzunk meg az európai öm, pályázati rendszerekben a, a megfelelő hozzáféréshez, és a munkavállalói jogokat nemzetközi normák szerint kell biztosítani, a környezeti jogokat is azonban figyelembe kell venni, és hogyha ezeket a normákat bárhol bárki sérti, eh, ráadásul, hogyha az súlyos és ismételt eh, szabálysértések, akkor az oda vezethessen, hogy megtagadják egy országnak adott eh, piachoz való hozzáférését. Nagyon örülök annak, hogy sikerült megállapodnunk a, arra vonatkozóan is, hogy az alapvető általánosságban elismert nemzetközi megállapodásokat bevesszük, illetve megemlítjük ebben az állásfoglalásban, és az, hogy a, az ILO 490-es egyezményét, amelyet a különböző irányelvekben sokszor vitatkoztak, meg elég sok vita is volt, hogy, határo- hogy megemlítése került, bár én mondjuk határozottabban szerettem volna kiemelni a jelentőségét, de azért ezzel a kompromisszumos megoldással egyet tudunk érteni. A 22-es módosítóra úgy gondolom, ha valaki még átnézni, akkor szeretném kiemelni, hogy azért vettük ezt be, hogy egyszerűen egyértelművé tegyük, tisztázzuk, hogy mindaz, amit a nemzetközi kereskedelemben teszünk, az nem szabad, hogy oda vezessen, hogy a harmadik államokat nyomás alá helyezzünk, hogy privatizálják kínálatokat vagy szolgáltatásokat. Ez az európai koncesziós és kiírási pályázati jogokban lehetőséget kell, hogy adjon a tagállamoknak arra, hogy bizonyos dolgokat privatizálnak, vagy saját maguk biztosítanak. És természetesen biztosítani kell, hogy ez a szabad döntés megmaradjon azokra vonatkozóan is, akikkel mi kereskedünk, árus cserélünk. Összességét tekintve úgy gondolom, hogy, a vit, hogy vita alapnak kiváló, a múlt hétben néhány dologban is gyorsan sikerült még megállapodjunk, úgyhogy remélem, hogy ami a határozathozatalt fogja illetni, arra vonatkozóan jó közös álláspontunk lesz. Merci, Monsieur Kreutzmann. Kreutzmann úr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Bereits in der Köszönöm szépen, elnök asszony. A, már a módosítóknál elmondtam, hogy én nem tartom szükségesnek a szociális kritériumok tematizálását, akkor, amikor a hozzáférési eszközökről beszélünk. Hiszen ez a fajta szempontot már a, a más jogi dokumentumokban meghatároztuk, természetesen az állami pályázati rendszerekre, a közbeszerzési piacokra vonatkozó nemzeti előírásokat tiszteletben tartjuk, nem akarunk szociális dömpinget, szóval szerintem ez egyszerűen a piaci hozzáférési eszközök közé nem tartozik. És nem célja ennek a javaslatnak. Itt egyedül a kölcsönösségről van szó, a reciprocitásról, ami a közbeszerzési piacokhoz való hozzáférésre vonatkozik az EU-ban és harmadik országban, úgyhogy ezért én sajnos nem tudom, a, a, a négyből hármat nem tudok javasolni. Az A és B kompromisszum feltételez, hogy akkor is a reciprocitás hiányát idézem, akkor is, amikor a szociális, környezeti és munka illetve környezeti előírásokat sértenek, de az európai változatok harmadik államokban való beszerzési fiacaihoz való hozzáférésének semmi köze, és éppen ezért szerintem itt a reciprocitást nem kell, nem szabad megemlíteni. A cégkompromisszum azt mondja, hogy a a harmadik országok gyakorlatait fel kell eh, tárni, és figyelembe kell venni azt is, hogy az ottani közbeszerzéssel kapcsolatban milyen mértékű a szociális dömping. Teljesen mindegy, hogy milyen szociális dömpingről van szó, általában véve ki akarja zárni ezeket az európai közbeszerzési piacokról akkor, hogyha egyes törvényi rendelkezést sértenek, ez szerintem nem arányos, és különösen a fejlődő országokra negatív hatással lesz. Ezen kívül a szociális dömping véleményem szerint nem a hatóságoké, hanem a vállalatokra vezethetők vissza, úgyhogy nem tudom, hogy a, a kolléganő tehát ezzel a kompromisszummal mit akart elérni. A D kompromisszum először is a, a szociális környezetet próbálja a kereskedelmi megállapodásokban át, általában figyelembe vívni, harmadik pedig a szociális szempontokat, tehát a fenntarthatóságot próbálja erősíteni. Az első követelést támogatom, bár nem a hatos cikket, ahol az európai közbeszerzés hatáskörét próbálja harmadik országokra vonatkozóan is szabályozni, ezt a bevezető rendelkezésben kellene, mint mondtam, itt nem rendeletről van szó, kezdeményező jelentésről. A 66-os cikk a közbeszerzési törvényeket veszi figyelembe. A trilógusban úgy tűnik, mint a megállapodásra jutnánk. A gazdaságilag legkedvezőbb ajánlatot ajánlatnál, mint átfogó elvet kívánja alkalmazni a közbeszerzés odaítélésénél. Ha szabványozott termékekről van szó, akkor természetesen ez jó. Kell, hogy legyen némi rugalmasságot biztosítani a legkedvezőbb árral kapcsolatban is. Köszönöm. Si, est-ce Bárki más kívánna még szólni, hanem Európai Bizottság. Oui, merci Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Amint emlékeztettek rá az előttem szólók is, jelenleg egy jelentős háromoldalú egyeztetésre történik, van folyamatban a közbeszerzési irányelv felülvizsgálatával, és ott a társadalmi környezetvédelmi záradékok szintjén tárgyalásokat folytatunk és kompromisszumok keresése a célunk. Természetesen, amikor a külső aspektusait vizsgáljuk a belső piaci szabályoknak, akkor fontos, hogy minden intézmény a rendelkezések koherenciáját, következetességét keresse. Ezzel kapcsolatban megérték önök is, hogy az irány mutatásokkal, az irányelvel kapcsolatos munkálatokban mindazok, akik közvetve vagy közvetett, ketten közvetlenül vagy közvetetten részt vesznek, fontos, hogy utaljanak arra, hogy mi történik az irányelv felülvizsgálatának tárgyalásairól szóló munkálatokban. Ezért az olyan módosítások, amelyek kihatnának valamilyen szinten erre a tárgyalásra, folyamban lévő tárgyalásra az ilyen módosításokkal elővigyázatosnak kell lennünk. Természetesen szeretnénk majd még visszatérni a különböző aspektusokra akkor, amikor eljön majd annak az ideje. Köszönöm. Dajcs úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Röviden csupán szeretnék mondani, hogy a bizottság igen tisztelt képviselőjének a E, álláspontjából viszonylag nehezen tudtam kihüvelyezni, hogy mi is a véleményük, e, de azt gondolom, hogy ez feltehetőleg az én megértő képességemnek a gyengeségét e, jelenti. Mindaz, amit a kedves kollégák elmondtak, az alátámasztja azt, hogy ebben a fontos kérdésben olyan kompromisszumos módosító javaslatokat sikerült megalkotni, amelyek eh, garanciát jelentik, hogy eh, a véleményünket nagy többséggel eh, tudjuk elfogadni, ahogy azt már jeleztem, a kompromisszumos módosítók által le nem fedett módosító javaslatokkal kapcsolatos álláspontomat a szavazólista végleges tervezetének köröztetésével a mai tárgyalásunkat követően fogom a kollégáknak eljuttatni. Még egyszer szeretnék mindenkinek köszönetet mondani az aktív segítségért, közreműködésért. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Holnap szavazunk. A véleményről az INTA szakbizottság csak novemberben fog szavazni így mindenképpen lehetőségük lesz figyelembe venni a mi véleményünkben megfogalmazott gondolatokat. Következő napi rendi pontunk a nyolcas. Arról van szó, hogy 12 kompromisszumos módosítót fogunk 144 módosítóból kialakítva megvizsgálni. Hendel úr tollából származók a téma határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transzanciális társadalmi párbeszéd. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. 144 módosító indítványahoz, ahogy mondta, nagy öröm, hogy ennek ellenére sikerült hogy, hogy ezek a módosító indítványok rendkívül széles határok között mozogtak, mégis kompromisszumos megállapodásokat is meg tudtunk fogalmazni. Ugyan még nem világos, hogy melyik frakció hogyan fog végeredményben vélekedni erről. A kompromisszumokat azonban talán, talán még nem nagyon lehet ezt megmondani, hiszen csak tegnap este tudtuk a kompromisszumokat átküldeni, ezt elnézé, ezért elnézést is kérek, de a megfogalmazott kompromisszumok természetesen még alakíthatók, az eltérő vélemények miatt elég nehéz volt olyat összeállítani, ami mindenki számára elfogadható. Kevésbé örülök annak, hogy a tárgyalások során a, az európai szintű vitát még nem sikerült tudomásul venni, részben akár tagadták is ezt a a résztvevők. A szociális párbeszéd nem az, amit el kell, nem azt jelenti, hogy el kell mondani ott lent, hogy mi az, ami gazdaságilag fontos. Nem. A szociális párbeszéd az egyenrangú felek vitája, úgyhogy ezért nem tudom érteni azt, hogy eddig még a, egy opcionális jogkeretet akarunk adni, amelyet fakultatívan használhatnak a megállapodása nem értem, hogy miért nem kívánnak nagyobb kötelezettségeket, sőt vitatják azt is, hogy az, az európai szakszervezetek tárgyalási mandátumát megadják. Irritáló az is, hogyha egy nagy frakció koordinátorának módosítait a 87-es és 105-ös módosítókat Őri Csaba módosítóit, amit személyesen teljesen jól jónak tartok, a kompromisszumos javaslatoknál teljesen lecsupaszítják. Ezt nem értem. Nem értem továbbá a módosítós indítányokat, de talán majd személyesen két oldalon tudjuk megtárgyalni. Például a 169-es Becker kollégái az ilyen megállapodások vitarendezését teljesen törölni akar, és nem igazán értem, hogy miért. A 76-os Kárnélisen és Röter kollégák az opcionális jogi keret önkéntességét is törölni akarja, ez is irritál. Ugye nemzeti szinten az önkéntes konfliktusrendezési mechanizmusokra vonatkozóan jogi keretek között, hogyha ha ez már létezik, akkor az már beigazolódott, és szeretném, hogyha ezeket nem felejtenénk el. Először is azt kérem, hogy a kompromisszumokat nézzük meg talán pontosabban, és mondjuk el vagy nézzük meg, hogy ki tudja támogatni és ki nem. Azt hiszem sok frakció látja a maga elképzeléseit benne. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy, hogy ne az európai szintű tárgyalásokhoz képest alacsonyabb szintűben állapodjunk meg. Igenis, ez a következő években nagyon fontos dolog lesz, részt kell tudni venni az európai szintű tárgyalásokon. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Őri Csaba úr, majd pedig Cornelissen képviselő. Őri Csaba. Elnök asszony, mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Thomas Hendelnek. Nem volt könnyű az a tárgyalás sorozat, amivel eljutottunk idáig, és bár elég messze, elég távol álltak egymástól a különbségek. Úgy látom, hogy néhány ponton sikerült azért kompromisszumra jutni, és egy másodpercig sem kellett kétségbe vonni a, a jó szándékot és az igyekezetet arra, hogy próbáljunk módusz vivendi találni. Tehát mindenféleképpen jó benyomásaim vannak a, az egyeztetési folyamatról. Valóban nem csak folyamatosan és rendszeresen találkoztak a sadók, illetve képviselőik, az árnyék jelentéstevők, illetve képviselőik a jelentéstevővel, hanem az utolsó pillanatig, egészen pontosan tegnap késő estig is módosultak a kompromisszumok, ezért éppen két papírból hasonlítom össze, amit látom. Menjünk sorba a C kompromisszumnál mi ö, utoljára egy törlést kértünk, ezt megkaptuk, tehát ezt a kompromisszumot támogatni tudjuk. A D kompromisszummal nekünk nem volt problémánk, ez már megfelel ö, annak az elképzelésnek, ahogy mi akartuk. Az E kompromisszumot változatlanul nem tudjuk támogatni, F kompromisszumot ö, ebben a formában most már tudjuk támogatni a G kompromisszummal nem értünk egyet, a H kompromisszum ebben a formában kicsit túl komplikált, de el tudjuk fogadni. Az I kompromisszummal változatlanul nem értünk egyet, a J-vel sem. A 11-es paragrafusra vonatkozó kompromisszumos módosítás ebben a formában elfogadható nekünk az L kompromisszummal nem értünk egyet, az M kompromisszummal nincs problémánk, az A módosítása a végén, végül is örülünk, hogy benne van a konkrét száma azoknak a transnacionális kollektív megállapodásoknak, hisz ö, ö, végig egy kicsit eltúzottnak találtuk mind a bizottság, mind a jelentéstevőnek azt a, az értékelését, hogy itt valami jelentős fejlődés, vagy jelentős előrehaladás van, hogy világos legyen, 244 ilyen szerződés van az Európai Unió szintjén, mintegy 15 millió vállalatról ö, beszélünk, tehát azért hogy mondjam, a jelentős tendencia szerű előrehaladás azért egy relatív fogalom, így úgy érezzük, hogy ez ebben a formában azért tisztázásra kerül, és végül a B módosító indítványra pedig azt gondoljuk, hogy nem, e, egyébként lehet fontos, de nem gondoljuk, hogy ez a jelentéshez tartozik. Na körülbelül így állunk ebben a pillanatban. Köszönöm szépen euh, Marie Cornelissen, puis euh, Ole Ludwigsen. Cornelissen et Ludwigsen, collègues. Yeah, we've, uh, we've had a, um, uh, a fairly... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon kemény tárgyalás volt az árnyék előadók között. Mint sok más dossziénál, itt is nagyon mély a jobb és baloldal között a véleménykülönbség, és azt hiszem, hogy a kompromisszumoknál nem igazán lehetett a különböző vélemények között nagyon közelíteni. Csalódottak vagyunk, mert úgy tűnik, hogy nem lehetséges a parlamentnek ebben a jelentésben a szociális partnerek erősebb szerepét a gazdasági irányítási struktúrában betöltött erősebb szerepét közösen képviselnie. A szociális partnereknek pedig erre szüksége lenne, és mivel a gazdasági irányításban, a, különösen azért, mert a munkavállalókat a gazdasági irányításban igenis hátrahagyták, kifele, lefeleltették őket. A 62-es, 63-as módosítókban azt kérjük a bizottságtól, hogy gondolja végig hogy a szociális partnerek a transnacionális párbeszédben, a gazdasági irányításban nagyobb szerepet kapjanak. Remélem, hogy általában véve jó eredményre tudunk mégis jutni, és megpróbáljuk majd a kompromisszumokból a lehető legjobb eredményt kihozni. Az egyetlen kompromisszum, amire kitérnék, az a négyes. Ebben ugye az áll, hogy a szociális partnerek az európai szintet arra használják, hogy véleményt cserélnek, bla bla bla, a, me, a kollektív tárgyalások megrév, meglévő függetlenségéről. Hát ezt nagyon furcsának találom ezt a mondatot. Most miről beszélünk? Autonómiáról, függetlenről, vagy azt vitatjuk, hogy, hogy létezik ez a függetlenség? Szóval úgy gondolom, hogy azok, akik ezt a szöveget benyújtották, azok erre gondoltak, mert ez, ez olvasható ki belőle. Pedig sokkal fontosabb lenne, hogy a szociális partnereknek a feltételeket biztosítsuk. Nagyon furcsa a szöveg, és remélem, hogy ez is módosul majd, illetve úgy változik, hogy logikusabb legyen. Köszönöm. Um, Oli Ludvigson. Ludvigson képviselő majd Nagyja Hirs. Fru ordförande, jag vill börja med att tacka rapportören för ett gott arbete. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt az együttműködés. Persze nem volt mindig egyszerű, egyfajta vörös vonalon keresztül végigvinni a tárgyalásokat. Voltak olyan módosítók, amelyeket könnyen elfogadtunk, másokat, másokkal nehézségeink voltak, hiszen át kellett gondolnunk, hogy milyen kérdések merültek föl ezen módosítók mögött. Úgy döntöttünk, hogy támogatjuk ezek közül azokat, amelyeket valóban el tudunk fogadni, de nem szeretnénk alásni a kollektív tárgyalásokat, úgyhogy néha voltak fenntartásaink. A bizottság és a különböző szociális partelek közötti tárgyalásoknál ugye például a jogviták rendezésének kérdése volt egy fogos kérdés számunkra. Ki, mikor, milyen keretek között hogyan lép föl. Úgy vélem, hogy a jelenlegi kompromisszumnak sikerült a nehézségeken túlhatóan eljárnia az intézményen belül olyan lehetőségeket teszünk így lehetővé, amelyek a szociális partnerek számára megfelelőek lesznek. Igen fontos kérdés ez hosszú távon, mert hosszú lesz majd a bevezetése ennek a fórumnak, és hát különböző struktúrák, különböző valóságok vannak, különböző szakszervezeti struktúrák az egyes országokban. Várom a szavazást, és remélem, hogy jól járunk majd el. Nagyja, hírs. bárki más kíván-e szót kérni? Úgy tűnik, de igen, Keszler úr. Nagyja hírs. Köszönöm, asszonyom. Köszönöm szépen először is az előadónak. Tudom, hogy nem volt egyszerű ez a jelentés, úgyhogy kérdezem a tárgyalási készségét és a, a lendületét a kollégákkal, Jürgen Kreutzmannnal együtt ezt a dokumentumot nyomon követtük, és az Áldén belül lefolytattuk mi is a vitát. Újra meg újra arra jutottunk vissza, hogy a liberális frakció fontosnak tartja a szociális párbeszédet és a szociális partnereket is központi szereplőként. Ők biztosítják a modell működését, és jó munkát végeznek. Ugyanakkor ez a jelentés a módosítói és a kompromisszumos módosítók új struktúrákat, új bürokráciát és talán több akadályt jelentenének, és ezt nem tudjuk jóvá hagyni, hiszen a szociális párbeszéd pontosan abból táplálkozik, hogy van mozgástere, rugalmassága, és nem kényszerítjük kezdetől fogva bele épp bizonyos formákba. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy jó, nem tudjuk az összes kompromisszumos javaslatot támogatni, és nem is oldja fel ez minden problémánkat. Néhány pontot konkrétan szeretnék megjegyezni. Úgy gondoljuk, hogy a, a transnacionális vállalatok megállapodás, megállapodásaival kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez a fajta opcionális jogi keret bevezetése már bevezetésre került, de még a bizottság vizsgálat eh, vizsgálati eljárás követően fogja azt csak elfogadni. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy éppen ezért a pontosan emiatt az elkompromisszumos módosítót nem tudjuk támogatni. Az új adminisztratív struktúrák bevezetése szintén téves útvonal, a szociális partnereknek saját maguk meg fogják tanulni, vagy találni az útjaikat, mi ebben bízunk, és nem akarunk új európai alternatív öm, jogvita rendezési lehetőséget, ez az I és a J kompromisszumok, ezeket ebben a formában nem tudjuk jelenleg támogatni ezért őri kollégához csatlakozom. Úgy gondolom, hogy a makroökonomiai egyenlőtlenség, a szociális egyenlőtlenség véleményünk szerint ebben a jelentésben tulajdonképpen nem helyén valók, ezért a B kompromisszumot kritikusnak tartjuk, de ennek ellenére mindenképpen támogatjuk a D kompromisszumot, hát, ami teljesen rendben van, az A kompromisszum is, nagyon köszönjük, hogy e, felvették a, a konkrét számra vonatkozó javaslatunkat, és gondolom, hogy pontosan e, meg kell még vizsgálni a cég kompromisszumot, mert úgy néz ki, hogy azért támogatni tudjuk. Szóval még egyszer köszönöm szívből az együttműködésre való készséget. Um, Kessler. Kessler úr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, köszönöm szépen, elnök, úr, elnök asszony. Kedves Anderson kollega, köszönöm a munkád, úgy gondolom, hogy azonban sajnos néhány dolgot nem tudok támogatni, még akkor is, hogyha a frakciómban néhány kompromisszumról már tárgyalták. Konkrét dolgokra szeretném ráirányítani a figyelmet először is. Az én módosítom az a nyílt koordináció irányába megy, arra vonatkozóan, hogy a törvényi és a kollektív tárgyalásos lehetőségeket ki kellene teljesen használni, anélkül, hogy új jogi kereteket hoznánk európai szinten. Ennek két oka van. Egyrészt úgy gondolom, hogy saját magunknak okoznánk bajt, és sem a munkáltatók, sem a, a szakszervezetek nem tudnak egységesen fellépni ebben a kérdésben sem a 27, sem a 28 tagállamban. Arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egy európai kollektív szerződéseket kötni. Természetesen nem akarok elébe menni az európai koordinációnak, amiről még nem tudjuk, hogy hogyan megy majd tovább, és hogy mennyire fogunk EU-ként ezzel szorosan összefonódni, e, mennyire nem lesz majd szükség új jogi keretekre. Úgy gondolom, hogy vannak olyan részei az EPP kompromisszumos javaslatának, amelyiket nem igazán tudunk elfogadni. A 71-74-es cikk, most a módosítókról beszélek, 84-es Eh, hiszen ezek teljesen másról szólnak. Más szeretne hozzászólni? Nem. Bizottság, Európai Bizottság, nem hiszem. Hendel úrnak megadom a szót ismét. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden még két megjegyzést, amit egyrészt hírs kollega nő, több bürokrácia amely az alternatív, tehát nem lenne több bürokrácia az alternatív vitarendezés. Ezzel csak egy olyan eszközt adnánk, amely minden további bürokrácia nélkül mentesíteni a munkahogyi bíróságokat. Úgy gondolom a transnacionális vállalatoknál jelenleg ez fontos. A második megjegyzésem a B kompromisszum. Ezt visszavontam a szavazási listáról, és úgy tűnik, hogy nem lehet kompromisszumra jutni egy frakció véleményére építve csak a zöldek, amik benyújtottak a makroökonomiai szempontok, ez nem, én nem igazán ez volt a szándékom, de mondjuk ennek a jelentésnek a szövegében ezt meg lehet, tehát ez visszaköszön a szövegben, úgyhogy ezért úgy gondolom, hogy a zöldek javaslatáról külön-külön szavazzunk. Az egyik részét támogatandónak tartom, e másik részét pedig nem. Kastler kollega, Mártin, pontosan ez a probléma. Ebben a jelentésben nem európai kollektív szerződésekről vagy európai kollektív tárgyalások meghatározásáról van szó, szóval pont az ellenkezőjéről. Úgy gondolom, hogy nekünk a parlament mint parlamentnek ebbe ugyanis nem is szabadna beavatkozni, mert a, a kollektív tárgyalásos partnerek feladata ez európai szinten. Itt olyan vállalati megállapodásokról van szó, ahol jelenleg egyenlőtlenség van az európai koordináció a menedzsment oldalon és a munkavállalói oldalon, amely természetesen viszonylag jó, jóval lejjebb, lejjebb van maradva vagy hátrébb van a tárgyalási mandátum, stb. terén. Hogyha csak az autóipar jelentős határon átnyúlós szerkezetátalakítási igényét nézzük, akkor ez nem lesz marginális probléma. Sőt, azt kellene, hogy kvázi profilaktikus módon igenis a tárgyalási partnerek számára egyfajta opcionális jogi keretet adjunk, amit ők saját maguk tartalommal megtölthetnek, és amivel a vitás helyzeteket megoldhatják. Nem, Kaszler kolléga, nem arról van szó, hogy a jövőben egy egységes bérkoordinációt akarunk, nem, még messze nem tartunk itt, és ez a, a jelentés nem is er, ezt célozza meg. Nem, itt a határon átnyúló transnacionális vállalati megállapodásokról van szó, szerkezet átalakítások során a szociális kérdések deficitet mutatnak az európai jogalkotás terén, és ezt próbálja ez a jelentés valamilyen formában ösztönözni, hogy a komisszió, vagy a bizottság, elnézést, a bizottság erről mit fog csinálni, az az ő dolga, de ami nekünk az a feladatunk, hogy a figyelmét ezekre a kérdésekre rá irányítsuk, Szeretném a titkárságot is arra kérni, hogy tudassák majd velem, hogy melyek azok a kompromisszumos javaslatok, amelyeket támogatnak. Őri kollega egyértelműen mondtak, többi kollégát kérem, hogy, hogy tudassák velünk és a titkársággal ezt, hogy ennek alapján ki tudjuk dolgozni az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm kollégák. Tehát holnap szavazunk, és következ... ennek következtében reméljük, hogy szeptemberben a plenáris elé kerülhet. Kilences napi rendi pont, a tanácssal tárgyalás a lobogó szerinti állam felelősségéről. Ezt a szöveget már részletesen bemutattam önöknek a május 30-ai ülésen. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy tájékoztatnám önöket, hogy a Koreper június 12-én irelnökség alatt megállapodásra jutott a szöveggel kapcsolatban. Egy utolsó kiigazítás még történt ami azt illeti, hogy megfelelő ö, vizsgálati kapacitást kellene biztosítani. A tanács nem fogadta el ezt a szükséges kitételt a tagállamok kapacitásaival kapcsolatban. Én azt gondoltam, hogy nem érdemes emiatt az egész rendelkezést blokkolni, azért, mert a parlament ezen kérésének nem tettek eleget. Éppen ezért lezártuk a tárgyalásokat a tanácssal, és tudom, hogy az irelnökség örül annak, hogy sikerül lezárnia még az irelnökség alatt ezt a kérdést, azzal a jelentéssel párhuzamosan, amelynek Brian Simpson volt az előadója a közlekedési szakbizottságban, amely jelentésnek a témája a kikötő szerinti tagállam felelőssége volt. Így aztán holnap fogunk szavazni erről a kompromisszumról, amely ilyet valószínű, hogy első olvasatban meg fogunk szavazni októberben a plenárison, miután a jogász nyelvészek már mindent ellenőriztek részletesen. Őri úr! Köszönöm a szót, elnök köszönöm csak egy mondat. részben gratulálunk a, a tárgyalásokhoz, és magát a megállapodást elfogadhatónak tartjuk és támogatjuk holnap a szavazást. Köszönöm. Cher rapporteur fictif PPE, merci de... Tisztelt néppárti árnyék előadó, köszönöm ezt a pontosítást. Más valaki szeretne hozzászólni? Nem? Akkor térjünk át a tízes napi rendi pontunkra. Meg kell szerveznünk egy közös vitát egy szóbeli választ igénylő kérdés és állásfoglalási indítvány kérdésében, amelynek témája az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Stratégia. Ezen a területen a koordinátorok már az elmúlt Strasburgi ülésünkön beszéltek erről, ez a, ezért ez a 11-es napi rendi pont és a koordinátorok arra kértek, hogy ismertessem a helyzetet. Nos, a helyzet a következő. Még mindenki emlékezhet rá, hogy Karima Deli felelőssége alatt ezen stratégia, munkahelyi biztonsági és egészvédelmi stratégia időközi értékelésével kapcsolatban egy jelentést elfogadtunk, amelyben erőteljesen azt kértük, hogy ezt a stratégiát meg lehessen újítani Körülbelül fél éve már lejárt ez az eddigi stratégia, és az Európai Bizottság hát filibuszterkedik, és újabb és újabb rétegeket próbál hozzáadni, és így aztán nem lehet a fontos lényegi kérdésekről megállapodni. A koordinátorokat aggasztja ez a helyzet most, amikor a válság miatt a azon feltételek, körülmények, amelyekben a munkavállalók hajlandóak elfogadni, hogy dolgozzanak, egyre romlanak, és ezért fennáll annak a kockázata, hogy az ő biztonsági és egészségvédelmük esetleg alacsonyabb szintre kerüljön a munkahelyükön. Ezért tehát azt gondoltuk, hogy a plenárison kellene üzenetet küldeni, a lehető legrövidebb és legpontosabb, egyértelműbb és leghatékonyabb üzenetre lesz szükségünk. Ezért felmerült a szóbeli választ igénylő kérdés ötlete. Ebben emlékeztetünk a most leírt helyzetre, és a bizottság felé felteszi ezt a kérdést azzal kapcsolatban, hogy milyen nyomonkövetést kíván adni a nyilvános konzultációnak. Tudjuk, ha őszinték akarunk lenni, hogy nagyon sokan közöttünk tudja azt, hogy megpróbálják felvizezni ezt az ügyet azért, hogy ne foglalkozzanak vele. Tehát így a szöveg mögött a kérdés az, hogy milyen akadályai vannak annak, hogy megújítsák ezt a stratégiát. Sokan közülünk ö, nagyjából tudni vélik, hogy milyen akadályokról van szó, de szeretnénk, hogyha a bizottság ezt egyetemen kimondaná és ugyanezen logika alapján az állásfoglalási indítvány tervezet, amely önök előtt van, emlékeztet a jogi és történelmi háttérre, amely alapján elfogadták ezt a stratégiát, és aggódik amiatt, és sajnálatosnak tartja, hogy az Európai Bizottság nem tartotta be a határidőt, és egyértelműen nem kíván előrelépni, és a parlament üzenete, amely egyértelműen kimondta az állásfoglalásában, amely 2011. december 15-én született, ezt a bizottság nem vette figyelembe. Tehát ezt javasolnánk. Nos, aki nem volt ott a koordinátorok ülésén, nekik mondom, hogy a koordinátorok ülésének a végeredménye az volt, hogy nem szeretnénk megnyitni a tartalmi vitát újból, hiszen még egyszer elmondanám, hogy úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament álláspontjáról már egyeztettünk, és a 2011. decemberi állásfoglalással kapcsolatban már megszületett a véleményünk. Tehát itt ez egy figyelmeztető politikai üzenet lenne, miszerint mi odafigyelünk arra, hogy mi történik az Európai Bizottságnál. Őri Csaba és Alejandro Szerkesz következik. A szót, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy amit hallottunk, maga az üzenet ezzel korábban is egyetértettünk, most is egyetértünk. Azért a munka és egészségvédelem, akárhogy is nézzük a mi területünkön, tehát a szociális és foglalkoztatási területen jószerűvel az egyetlen de, de olyan terület, ahol egyértelmű és világos európai kompetenciák vannak, itt olyan jogalkotás folyik, amely kötelező erejű valamennyi tagállam számára. Tehát azt gondolom, hogy az aggodalom, hogy itt nem is tudom mi a helyes kifejezés, hogy használjak, hogy itten vacakolunk, kákádnis csomót keresünk, és nem vagyunk hajlandók megújítani a stratégiát, ez igenis jogos. És azzal is egyetértek, amit az elnök azt mondta, hogy nem kell itt most érdemi vitát folytatnunk, hisz teljes volt az egyetértés. Nem is nagyon értem, hogy hogy került hirtelen ennyi módosító indítvány ide. A magunk részéről, amikor láttuk, hogy módosítókat mégiscsak adtak be, egy tulajdonképpen nyelvi jellegű módosítót adtunk, de nem kívánunk valóban részletekbe belemenni. Az üzenettel egyetértünk, támogatjuk. Köszönöm. Alejandro Szerkász, puis Jean Lambert. Szerkesz úr, majd Jean Lambert. Köszönöm szépen én is, elnök asszony. Egyetértünk teljes mértékben ezzel az állásponttal. Néhány módosított terjesztettünk be mi magunk is, hogy keretbe helyezzük el a kérdést és az állásfoglalás tervezetet, azt gondolom, hogy valahol érdemi kérdésről van itt szó, nem a stratégiára gondolok most, hanem arra a kérdése, hogy mi történik az európai intézményekben. És az Európai Bizottság miért hiányzik a tárgyalóasztaltól ebben a dossziéban kezdeményezési kötelezettségét nem teljesíti, kötelezettségeit nem teljesíti általánosságban, holott alkotmányos, azaz ö, ö, intézményi kötelezettségéről van szó. Tudjuk, ismerjük a napirendjét, a jelenlegi témáit a bizottságnak. Egyetlen szociális témával sem foglalkozik a bizottság. Az ifjúsági foglalkoztatás kérdése. A bizottság egyáltalán nem aktív, és valahol mindig úgymond kitalál olyan érveket, ö, ö, ö, rossz szándékkal azt mondanám, hogy miért nem teheti meg ezt. Az internetes konzultáción például részt vettünk, és minden szakbizottság elmondta a véleményét, a bizottság pedig egyszerűen nem teljesíti azt, amit elvárunk, elvárunk tőle. Mindenki megadhatja az interneten a konzultáció során a véleményét, de ezek csak üres mm, érvek, pufogtatott érvek, hétről hétre hallunk belőlük, de egyszerűen a szociális dossziékhoz nem fog hozzá a bizottság. Pedig emlékeztetem a bizottságot arra, hogy alapvető és kötelező érvényű kötelezettségéről van szó a bizottságnak. Jean Lambert és Nagyja Hirsch. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon is támogattuk azt, hogy ezt a kérdést és állásfoglalást a lehető legegyértelműbben és lehető legegyszerűbben fogalmazzuk meg, és hát ez található itt a javaslatban, az eredeti javaslatban. Ez volt a megközelítés, amelyet az állásfoglalásról és szóbeli kérdésről szóló szavazáskor is alkalmazunk majd. Nos, mint már elhangzott, mi már elvégeztük a munkánkat azzal kapcsolatban, hogy meghatározzuk, hogy mit szeretnénk a következő szakaszokban a munkahelyi biztonsági és egészvédelmi stratégiában látni. Azt gondolom, hogy ez inkább politikai jellegű kérdés, hogy pontosan hol is vannak ezek az akadályok, és hogyan lehet ezeken felülkerekedni. Tehát mi ezt az álláspontot fogjuk képviselni. Köszönöm. Nagy a hírs, et puis a donnerai aztán a bizottságnak adom meg a szót. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um, ich denke, wir... Köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy már sokat beszéltünk erről a kérdésről. Rendkívül jó állásfoglalás született már a munkahelyi biztonsági és egészvédelmi kérdésekben a zöldektől, úgyhogy nagyon jó hangulatban folytak a, a tárgyalások erről. Azt gondolom, hogy a szóbeli kérdéssel kapcsolatban ö, talán ö, ki lehetne még emelni, hogy mind a kérdés, mind az állásfoglalás szempontjából a ö, liberálisok ö, támogatják ezt, és éppen ezért nem nyújtottunk be módosítókat ezekre vonatkozóan, hiszen úgy gondoljuk, hogy a megfogalmazás megfelelő, és liberálisként úgy gondoljuk, hogy nem kell semmilyen további ö, kitételt bevenni a szövegbe, hiszen hogyha ezt tennénk, akkor esetleg fennállnának a kockázata, hogy felvizeznénk a szöveget. Ez így nekünk tetszik, és támogatjuk. Köszönöm. Most Vatino asszonynak adom meg a szót az Európai Bizottság részéről. Nem, elnézést, hogy mondja el nekünk, hogy hogyan lehetséges, hogy ez a stratégia nem születik meg. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék elnézést kérni a kollégám nevében, aki Luxemburgból érkezik, és a vonattal probléma volt, ezért nem tudott ma ideérni délelőtre, csak délutánra fog ideérni a jogalkotási kérdésekkel kapcsolatban, tehát már itt lesz a munkavállalói tájékoztatás csomagjával kapcsolatban sajnos nem sokat tud mondani a bizottság, hiszen ami a tényszerű kérdéseket illeti a parlament álláspontjával kapcsolatban, ön emlékeztetett rá, hogy a bizottság konzultációkat folytat, és az előző stratégia értékelését próbálja lezárni, és ezután fogunk egy közleményt javasolni. Meghallottam a politikai üzenetet, amelyet ön elnökasszony és a többi hozzászóló is elmondott, erre emlékezni fogunk, de valóban önök nem csak egy technikai pontosítás jellegű választ várnak erre, amit én megadhatnék, és éppen ezért azt gondolom, hogy a biztos úr a plenárison fog erre választ adni. Elnök, köszönöm, éppen ezért fogunk egy ilyen szóbeli választ igénylő kérdést beadni a plenárison, hiszen a parlamentben minnyáján támogatjuk a konzultációkat és a hatástanulmányokat, de azért ellenőrizzük azt, hogy néha ebben a kollégiumban a legjobb módja a konzultációnak éppen az, hogy semmit sem tegyenek. Tehát holnap szavazunk a szóbeli választigénylő kérdésről és az állásfoglalásról, majd pedig a frakciókat kérném, hogy nyomást gyakoroljanak a saját embereikre, azért, hogy a plenárisra is előkerülhessen ez a szóbeli kérdés. Most pedig a délelőttünk legizgalmasabb pontjához értünk. 12-es napirendi pont. A kompromisszumos módosítók vizsgálata, ebből igen sok és változatos van. A ö, kiküldetett munkavállalók ö, irány elvéről van szó, de az előadónk még nincsen itt. Mivel 11-re terveztük ezt a napirendi pontot, gondolom, hogy csak 11 órára fog ideérni, ezért tehát addig felfüggesztem az ülést 11 óráig. Elnézést, és külön elnézést kérek a tolmácsoktól, de a kollégáktól is.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 Kedves kollégák, azt javaslom, hogy mindenki foglaljon helyet, mert bizony minden percére a délelőttünknek szükségünk lesz ahhoz, hogy a munkánkat elvégezhessük. Tizenkettes napi rendünkre térünk át, megvizsgáljuk Megvizsgáljuk tehát a megegyezéses módosításokra született javaslatokat, a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetésről szóló 9671 EK irányelv érvényesítésére vonatkozó témáról. Mielőtt megadnám az előadónak a szót, üdvözölni szeretnék egy látogatói csoportot a termünkben, a látogatók, Csuver asszony, aki a foglalkoztatási miniszter helyettese Szerbiában, és egy delegáció is vele van. Ma minnyájunk nevében üdvözlöm őket az ülésünkön. Jázlovjecka asszony, őné a szó, hogy bemutassa a kompromisszumos módosítókat. Köszönöm szépen, elnök asszony. Február óta minden héten az árnyék előadókkal találkoztunk, és kompromisszumos szövegeket fogalmaztunk meg igen nyitott szellemben minden frakció felé. Erre ö, bizonyíték az, hogy milyen eltérő a jelentés és a módosító indítványok megszövezése, a kompromisszumok, amelyekből igen számos van, kiegyensúlyozottak, nem volt egyszerű ezt megoldani, hiszen 800 módosítót kaptam a szocialisták munka eljárására utalnék, mert a saját kompromisszumokkal álltak akkor elő, amikor a szöveget már lezárni készültünk. Úgy éreztük, hogy volt a kompromisszum készségben valami kis hiányosság, és azért hát néha csak egy-egy szó miatt egy-egy szó módosítása miatt nem született meg a kompromisszum. Mégis sikerült volna elérnünk a megállapodást, de a szocialisták aztán elálltak a tárgyalásoktól. A 3-as, 9-es és 12-es cikkek a legellentmondásosabbak. A 3-asban olyan listát találunk, amelyet a hatóságoknak kell megvizsgálni. Az egyes pont az ellenőrzést írja elő, hogy legális vagy illegális a kiküldetés. A leggyakorlottabb fórumnak kell megválasztania azokat az elemeket, amelyeket ellenőrizni kell. Különösen akkor, amikor 27 tagállamból három tagállam nagyméretű kiküldetésekkel foglalkozik. Aztán további elemeket is még ellenőrizni kell majd annak érdekében, hogy a, az olyan dolgozókat ki lehessen zsárni, akik kényszer munkavállalók. Aztán kilences pont, a munka, a fogadó országok munkaadóinak kérdését járja körbe. Aztán a dokumentumok átadása, lefordítása és a kontaktszemélyek listája a szociális partnerek esetében. Azon intézmények listája, amelyet a bizottság javasol, az az Európai Bíróság joggyakorlatából fakad, a tárgyalások a, ö, során, amelyek fogósak voltak, kemények voltak a frakciókkal, és ahol az ellenőrzési listát megnyitjuk, az lehetőségé teszi a tagállamok számára, hogy kiegészítő intézkedéseket is foganatosítsanak. Ezen ö, eszközöknek megalapozottaknak kell lenniük, a céljuk az, hogy ö, az úgynevezett ö, mm, fiók levélfiók vállalatokat ö, ö, sikerüljön kiszűrni. Persze nem arról van szó, hogy mondjuk ö, olyan ö, kritériumokat is kérdezenek, mint mondjuk a cipők mérete, függően attól, hogy a munkaerőpiac mennyire kiterjedt, az eszköztárakból való választást meg kell hagyni a tagállamok számára, túl kötelező érvényű lenne mind a munka a, mint a munkaadók, mint pedig a munkafelügyelet számára, mert a munkafelügyelőknek túl sok idejükbe telne az, hogy számos dokumentumot egy helyen ellenőrizenek, és ezzel a hatékonyságot csökkentenénk az illegális kiküldetések esetében a 12-es kompromisszum egy egyetemes kölcsönös felelősségre vonatkozik a 12-es cikknél. Csak egy ilyen rendelkezés garantálja azt, hogy a szolidáris rendszerek ne csak a kiküldött munkavállalókra legyenek alkalmazva. Azon kompromisszumok, amelyek a munkavállalókat védik az árnyékelőadók tollából származó kompromisszumok biztosítják az egyensúlyt a szolgáltatásnyújtás, valamint a munkavállalók jogainak biztosítása között. Ennyit erről a helyzetről, ami az ellenőrzési intézkedéseket illeti. A hármas cikkben van egy olyan lista, amely az ellenőrző hatóságok számára lehetővé teszi, hogy megállapítsa, hogy hogy fiktív vagy valós vállalatokról van-e szó. Aztán a kényszervállalkozókra kiszűrésére is lehetőség van további intézkedéseket is foganatosítani lehet a munkavállalók jogainak érvényre juttatása érdekében az információhoz való hozzáférés, sokat tárgyaltunk erről. Az ötös cikkkel kapcsolatos kompromisszum biztosítja az információhoz való jogot nem csak a munkavállalási feltételekről, hanem a panasz emelési eljárásokkal kapcsolatban, és amikor tisztességtelenek a munkaadók. A munkavállalóknak lehetőségük van arra, hogy kontaktpontokhoz forduljanak. Vannak olyan és vannak olyan honlapok is, anyanyelvi szinten hozzáférhetőek, amelyeken keresztül ezt meg lehet tenni. Átlátható információhoz lehet hozzáférni ennek hála, és nincs lehetőség arra, hogy az információhoz teljes mértékben hozzáférhessen naprakészen a, az illető a munkahelyi körülményekről, holott bizonyos információk azért vannak az ilyen telep, az ilyen webhelyeken. Hatos cikk a azonnali cserére kerül sor a kiküldetésről, hogyha az illetékes hatóság megtagadja az információnyújtást, akkor azt az Európai Bizottság bünteti és regisztrálja rövid határidőt tartottunk meg javaslatunkban a tájékoztatás átadására a nyolcas cikk külön kihangsúlyozza az INI rendszert, amely gyors és pontos információáramlást tesz lehetővé, és biztosítja a munkafelügyelők munkáját, amelyeket a szakszervezetek keresnek föl. A panaszemelési jog egy olyan jog, valamint 11-es kompromisszum biztosítja a munkavállalók számára, hogy panaszt emelhessenek az olyan tisztességtelen munkaadók iránt, amelyeknél lehetőség van azért a jogi eljárásra is, és a jogok biztosítására. A 11-es cikken túlmenően köteles a tagállam arra is, hogy olyan mechanizmusokat hozzon létre, amelyek a munkavállalók számára lehetővé teszi, hogy a megfelelő szolgáltatásokhoz hozzájussanak úgynevezett kötelező érvényű szolgáltatásokról van szó. Nos, nem nagyon értjük ezt az aspektust, hogy a munkavállalók nevében szolgáltatásokat kérhet valaki. Nem vagyok biztos abban, hogy ezzel tudjuk a munkavállalók valós jogait érvényre juttatni. Ez nem az a fajta átláthatóság, amit keresünk ebben az irányában. A 12-es kompromisszum a, a, a az egyetemes felelősség nyújtás szintjén a kiküldetésben lévő munkavállalóknál azt jelenti, hogy ugyanazon védelemre van lehetőségük, mint a helyi munkavállalóknak. De nem a kiküldetési irányelv az a megfelelő hely, ahol erről a felelősségről mm, kellene szólnunk. Persze nem tökéletes ez a jogi eszköz, de a munkavállalóknak ö, ö, ö, olyan, hogyha nem kapják meg a megfelelő összegű szolgáltatást, akkor bizonyos bírságok kiszabására is lehetőség van. A munkavállalók és a szakszervezetek elvárásának fényében határokon átnyúló bírságok alkalmazása 13-as és 16-os pont, a tagállamok kötelesek az olyan szankciókat is érvényre juttatni, amelyek a saját nemzeti jogalkotásokban nem szerepelnek, hogy így valóan büntethetők legyenek a jogtalanul eljáró tisztességtelen munkaadók. Van azért olyan dolog is, amit nem értek amikor bizonyos esetekben két irányelv ből valamelyiket nem alkalmazzuk a kiküldött, irány, a kiküldött munkavállalókra, akkor um, itt uh, valami olyasmi történik meg, amit nem tudok megérteni megfogalmazás szempontjából. A szocialisták véleménye, amely azt mondja, hogy az illetékes hatóság úgymond a szakszervezet is lehet, azon túlmenően, hogy a, a munka felügyelők ezt elvégzik. Hát itt még kérdéseim merültek föl, ami az információ cserét illeti, ott ellenőrzések vannak, szankciókat foganatosítanak, és a tagállamokban az alkalmazást kérnék kell. Ha ez így van, akkor egyfajta káosz állna elő. Ne felejtsük el, hogy csak körülbelül 15 olyan vállalatról van szó, amely jogsértő módon jár el. Számos, sokkal több vállalat van, amely jól végzi a munkáját. Az a kötelezettség, hogy a kiküldetés előtti munkára is appelláljunk, az elfogadhatatlan. Főleg amikor az, ideig, az ideiglenes ö, ö, kölcsön munkával foglalkozó ügynökségekre gondolunk, akkor ez azt jelenteni, hogy Franciaországban vagy Németországban az ilyen ideiglenes kölcsönmunkával foglalkozó mm, munkákból kevesebb lenne. A kontaktszemélyekre térjünk most át. Véleményem szerint a szocialista javaslat, amely ö, a jogokra vonatkozik, túlzott mértékű jogokat igényel. A kollektív szerződésekkel kapcsolatban komoly problémát jelentene ez, például a kereskedelmi jogra vonatkozólag is. Egyes vállalatoknál ez azt jelentené, hogy ugye ott vannak olyan személyek, akiket, akiknek lehetőségünk van arra, hogy kollektív szerződéseket kössenek, és mindez túlmegy azon a jogi célon, amelyet a bizottság javaslata céloz meg. szakszervezetek bevonása a jobb munkakörülmények kért folytatott harcban. A 90-es változásokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy vannak olyan kötelezettségek a, az állami hatóságok részéről, hogy olyan eszközökkel rendelkezzenek, amelyeknek hála fő szereplőivé válhatnak e, e rendszernek, és lehetővé válok, válik számokra, hogy a munkaerőpiac és a munkavállalók között valódi hidat verjenek. A parlamentnek kiegyensúlyozott e, állásfoglalást kell elfoglalni, amelyet minden partner, így a szociális partnerek is el tudnak fogadni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi kompromisszum az, amely a jó megoldást képviselheti. Köszönöm szépen. Köszönöm. A szakbizottságunk elnökeként szeretnék egy aranyszabályra emlékeztetni a parlamenti egyeztetésekkel, tárgyalásokkal kapcsolatban. Amikor egy jogalapról tárgyalunk, és első olvasatban szeretnénk megállapodásra jutni, nem jó gyakorlat az, hogy a parlament teljesen a tanács elvárásainak próbál elébe menni. Mi társjogalkotók vagyunk, és társjogalkotóként olyan álláspontot kell képviselnünk, amely az Európai Parlament álláspontját képviseli, amelyet a polgárok közvetlenül választottak meg, és tárgyalunk erről. Tehát nem nekünk kell előre kitalálni, hogy egy adott tagállam vagy a tanács ö, milyen álláspontot akar képviselni. Elnézést, azt gondolom, hogy nagyon fontos szabály, amelyre most emlékeztetnem kell. Hogyha bárki akár mennyire trialóguson részt vesz és a tanácsal egyeztet, akkor nem pontot kell kialakítanunk, hanem éppen, hogy túl is kell menni azon a, a kérdéseinkben, mint amit konkrétan szeretnénk elérni, különben a tanács rabszolgáivá válunk, és biztos, hogy nem ez a társjogalkotó szerepe. Elnézést, hogy erre emlékeztettem, de mivel ön ezen hosszú bevezetőjét azzal zárta le, hogy remél ezen módszertani részletre utalt, ezért mindenképpen fontosnak tartottam, hogy ezt a pontosítást elmondjam, mert különben nincsen szüksége az Európai Parlamentre. Hogyha az első szakaszban már úgy ö, foglalunk állást, hogy figyelembe vesszük a tagállamok ö, kitételeit és korlátozásait, nem, mi nem a tagállamokat képviseljük, akármelyik országban is választottak meg minket. Stephen Hughes, majd pedig Nagy Hirsch. Thanks very much, Madam President. And, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadónak, és általában véve elmondhatom, hogy nagyon hálás vagyok az előadó kemény munkájáért, hosszú hónapokon keresztül végezte ezt a munkát az árnyék előadókkal együtt. Jeleztük a tárgyalási folyamatban, hogy mennyire nem vagyunk elégedettek azzal, hogy a kompromisszumok körüli tárgyalások alapodnak, különösen a 3, 9 és 12-es cikknél. Sajnálom, hogy nem sikerült megállapodra, megállapodásra jutnunk a kompromisszumos csomagban, de úgy érzük, hogy kötelesek vagyunk külön módosított benyújtani, különösen a három döntő jelentőségű cikkről két módosító sort nyújtunk még be a holnapi szavazás előtt. A tárgyalások során megpróbáltunk végig a lehető legvilágosabban megfogalmazni javaslatokat arra, hogy hogyan lehet a végrehajtási, az ellenőrzési irányelvet az 1996-os kihelyezési irányelv végrehajtására vonatkozóan meghatározni, és különösen a luxemburgi esetek alapján, a Rufat eset alapján. Ez volt az egész gyakorlatnak tulajdonképpen a célja, hogy rendbe tegyük ezt a fajta zűrzavart, ami az európai bírósági ítéletek alapján is erre az ügyekre vonatkozóan meghatározható. Minél több jogi biztonságra törekedtünk az, szemben az előadó javaslataival, amely jogi bizonytalanságot okoz, majd nem pedig erősebb jogbiztonságot. Szerintem rosszabb és teszi a helyzetet, nem javítja azt. Az új egy ácik pedig egyértelmű kapcsolatot ad az irányelv és az EU jogszabályok között, szélesebb, direktebb, közvetlenebb értelemben, és az alkalmazandó jogra vonatkozóan is. Tehát, hogy mi az, amit a, a 3.10-es a 96-os jelenév 3.10-es cikke alapján az Európai Bíróság is és a luxemburgi eset is ennél is nagyon fontos. Éppen ezért kell a végrehajtási irányelvben ezt leszögezni. Az előadó szövege ezt még nem tartalmazza. A 11-es cikknél egyértelmű nyelvezetet kérünk az északi modell tiszteletben tartásával. Nagyon fontos ez, hiszen Óriási kockázatok vannak itt, a skandináv tapasztalatok pedig fontosak, és foglalkozni kell ezzel. A hármas cikkben pedig már meghatároztuk, hogy a nem, nem szabad soha csak a költségcsökkentés miatt felvenni embereket. Úgy gondolom, hogy a jobb biztonság tehát nagyon fontos, és a benyújtott javaslatok ezt szolgálják a világosabb jogértelmezést. A 3-as cikk, 9-es és a 12-es cikk, amiket említettem, az úgy gondolom, hogy világos, ha mi benyújtott szövegünket alkalmazzák, a hármas az eredeti irányelve való visszaélést próbálja megakadályozni egyértelmű a definíció arra vonatkozóan, hogy milyen következményei legyenek az irányelve való visszaélésnek egy nem lezárt listát akartunk a hármas cikknél. Az előadó szövege, a kompromisszumos szöveg pedig, amit az előadó benyújtott, ugyan nyílt, nyílt listát hagyott, de van egy új bekezdés a hármas cikkben. A tagállamok további elemeket kérhetnek arra vonatkozóan, hogy az illetékes hatóság tisztázza, az intézkedéseket, hogy azok nem és ezeknek nem di, diszkriminatívnak, arányosnak és igazoltnak kell lenni. Tehát persze, hogy, hogy ez így van, de először is meg kell határozni, hogy mi az, hogy igazolható és arányos. Egyébként megint csak jogbizonytalanság van. Aztán azon, ha nyitott listát akarunk, akkor az tulajdonképpen ezzel a megoldással elvész, mert az arányosság ha ilyen módon kerül alkalmazásra a jövőben, akkor az azt jelenti, hogy sokkal inkább jobban járunk, hogyha nem nyitott listával dolgozunk a jövőben. Az előadó aztán arról is beszél, hogy ezeket az elemeket rendelkezésre kell bocsátani nyilvános hozzáférésre egy nemzeti weboldalon, ez persze tárgyalások témája kell még, hogy legyen. Én mondjuk nem egészen látom, hogy miért kell így lenni egy ideális helyzetben. Persze, hogy vannak olyan nemzeti weboldalak, amely az információt bemutatják, de még ettől nagyon messze vagyunk. Én ahhoz ragaszkodom, hogy az információt a lehető legolvashatóbb formában több weboldalon tegyék lehetővé. Az egyetlen nemzeti weboldal egy szövetségi ország, mint Németország például, szerintem óriási nehézségeket eredményezne. A 9-es cikk, a nemzeti ellenőrzés intézkedések. Különbséget kell tegyünk az alapvető megfontolások között, amelyeket a tagállami felügyelőknek figyelembe kell venni, és további kérdéseket, amelyek a saját dönté- mélegelési jogkör alá tartoznak. Nagyon nehéz lenne eldönteni azt, hogy ezeket az elemeket milyen arányban határozok meg. Aztán az alvállalkozás, közös felelősség, itt is világos szabályaink vannak. A világosságra az alvállalkozás, ez egy rövidebb, egyszerűbb változat, a korábbihoz képest remélem a képviselők tárgya, támogatni tudják. Az ESS, az Európai Szakszervezeti Követséggel kapcsolatban azonban szeretném elmondani, hogy a, a, az építőipari munkáltatói szövetség is írt egy levelet a 3-as és 9-es cikkre vonatkozó kompromisszumok jelentőségére, és az építőipari munkáltatóknak a megközelítése sokkal szélesebb ennél. Csomó egyéb konkrét pontra lehetne még kitérnem, egyetlen egyet tennék még csak meg, amit Őri Csaba is megemlített akkor, amikor legutóbb találkoztunk. Azt mondta, hogy öt, kérünk előzetes figyelmeztetést és értesítést a, a kiküldetésben dolgozó munkavállalókra vonatkozóan úgy gondolom, hogy garancia vállalási felelősséget is kell biztosítanunk. Ez egy nagyon fontos megjegyzés volt, meg is vizsgáltam, és az eredeti irányelvben a 3.2-es pontban, cikkben erre vonatkozó derogáció is szerepel. Ez tehát a kiküldetési irányelv keretein kívül végzett garanciális munkavállalásra vonatkozik. Ez tehát kivétel. Köszönöm szépen, most abba hagyom. Ö, Hirsch. Köszönöm. Nagyja Hirsch, majd Elizabeth Schröter következik. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony, először is. Tényleg szívből köszönöm az előadónak a munkáját. Nagyon sok ülés, nagyon hosszú ülések voltak, papírokban gazdag ülések voltak, és hatalmas volt a feladat, amit át kellett rágjuk magunkat, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy ezt a fantasztikus munkát most határozottan megköszönjük. Mindannyian tudtuk, hogy részben távol állnak az elképzeléseink, különösen az elején volt ez igaz, de azt is tudtuk, hogy el kell induljunk egymás felé, hogyha az Európai Parlament dolgozni akar ebben a témakörben. Úgyhogy az előadó kompromisszumkészsége fantasztikus volt, hajlandó volt arra, hogy álláspontjáról elmozduljon, mi liberálisok is messzire mentünk, és egyértelműen néhány cikknél a kezdetekben úgynevezett határozott határvonalakat határoztunk meg, de mégis közös megoldás érdekében hajlandóak voltunk erre erről elmozdulni a kompromisszum érdekében. Meg kell, hogy mondjam, hogy most először fordul az én életemben elő, hogy két kompromisszum, két eltérő kompromisszum van a között kellett egyeztetnünk az előadó és a, a szocialisták között. Na jó lehet, hogy előfordult ez már, de hogyha ilyen hosszú volt a közös munka, akkor nem igazán jó az, hogyha ilyen rövid határidőn belül jönnek elő még a promisszumos javaslatokkal. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy holnap észszerű szavazási eredményre jussunk. A liberális frakció számára elmondhatom már most, hogy az a fontos, hogy az európai munkaerőpiac legyen a szemünk előtt, nem támogatjuk a protekcionizmust, és ezt nagyon sok kompromisszumos javaslatban mégis látjuk a, azoknál, amiket a szocialisták nyújtottak be. A jog világosságáról beszélt a kollega, én úgy gondolom, hogy sok protekcionista elem van mégis, és akadályben ebben, ami pont azt gátolja, hogy ezekkel a jövőben élhessünk. Ezért a szocialista kompromisszumos javaslatait így ebben a formában nem tudjuk támogatni. A weboldalt említette ön is, nekünk is ez egy olyan pont volt, aminél csak azt követjük, hogy információra van szükség. Helyes információra, na most az, hogy nemzeti weboldalon, vagy különböző weboldalon vagy röplap formájában kinyomtatva jelenik meg, hát ez legyen mindenkinek a saját döntése, de én úgy gondolom, hogy fontos, hogy le, legyen egy központi weboldal, ahol az információt meg lehet tanulni. A különböző cikkekben felmerült, hogy a nyelv mennyire fontosat, hiszen a munkavállalók védelmében fontos, hogy értse a munkavállaló, hogy mi van a dokumentumain az ellenőrzéseknél, stb. továbbra is az a fontos, hogy nyomon követhető legyen, hogy miről is van szó. Éppen ezért mi azért küzdöttünk, hogy a nyelvi sokrésztűség megmaradjon. Angol általános nyelvként megmaradjon, ez fontos. Ugye meg kell, hogy mondjuk, hogy az európai munkaerőpiac felé haladva, a hatóságoknak tulajdonképpen hosszú távon erre azért be kell tudni állni. A 9-es cikknél nem akarom elrejteni, mi támogattuk a notification-t, tehát az értesítést. El tudjuk persze fogadni azt, hogyha most az előadó formájában előzetes távékoztatás, informed in advance, hát ez egy, mint mondtam, azért egy ilyen nagyon felpuhított verzió, de el tudjuk fogadni liberálisok. Egyszerűen szükség van erre a nyitottságra, és hogyha ezen változtatnának, akkor itt arra már azt mondanánk, hogy túllövünk a célon, és a protekcionizmust erősítenénk, ennek nem örülünk. 12-es cikk. Az előadó nagyon jó kompromisszumot talált a tagállamok. Ezt a rendszert továbbra is karbantartatják. Tehát az általános garancia legyen ott, ahol eddig is volt a tagállamok, ha akarják, vigyék tovább, de nem kötelező. A célokat egyértelműen meghatároztuk viszont azt, hogy a munkavállalók a bérüket megkapják, a járulékokat befizessék, stb. stb. Tehát a célok világosan meg vannak határozva, az, hogy a tagállamok hogyan érik ezt el, az az ő dolguk, rájuk hagyjuk, de a kompromisszum úgy gondolom, hogy jó. Összességét tekintve a, az előadó kompromisszumát el tudjuk fogadni, és reméljük azt is, hogy ez egy, hogy holnap jó megoldásra jutunk, és akkor valóban a tanácssal való tárgyalásokat megkezdhetjük. Az se lesz persze egyszerű, mert tudjuk, hogy ott is eltérő vélemények vannak, úgyhogy sokat segítene, hogyha holnap egyértelmű foglalkozatási szakbizottsági állásponttal tudnánk odaadni, és közvetlenül a tárgyalásokba tudnánk belefolyni. Köszönöm. merci. Elizabeth Schröter. Köszönöm. Elizabeth Schröter, majd pedig Thomas Handel következik. Tisztelt kollégák! Ön megállapítást tett a kompromisszumok bemutatásával kapcsolatban. Emlékeztetnék rá, hogy az előző fontos szavazáskor itt a szakbizottságon belül ön és az ön frakciója hozzájárult ahhoz, hogy kompromisszumos, alternatív kompromisszumokat nyújtson be az egész szavazásra vonatkozóan, amelyek kapcsolatban az előadó kompromisszumokat határozott meg. Már Emer eh, Costello előadásáról van itt szó, a leginkább rászorulók alapjára vonatkozóan. Tehát a konstruktív munkára mindenképpen szükség van, és az ilyen kérdésekben nem meglepő az, hogy ilyen egyértelmű álláspontok megmaradhatnak az utolsó pillanatig. És pont azért vagyunk itt, hogy erről beszéljünk. Elizabeth Schröter, majd pedig Thomas Hendel következik. Köszönöm szépen. Bemerkung bringt mich dazu doch, äh, damit anzufangen. A legutolsó be, ö, megjegyzés miatt hadd mondjam, hogy nagyon konstruktívak voltak a tárgyalások, tényleg. Az előadó részéről volt a konstruktivitás, mindig kész volt arra, hogy lépjen, és azok is konstruktívak voltak, akik a tárgyaláson részt vettek. Egészen a legutóbbi tárgyalásig készek voltunk arra, hogy közös kompromisszumokat találjunk. Természetesen a legnehezebb kérdések a 3, 9 és 12. Itt még nincs végleges megállapodás. A legutolsó tárgyalásnál még nem jutottunk el oda, és azok, akik a tárgyalásokra eljöttek, és eddig tárgyaltak, azok azért mégis készen álltak arra, hogy ezt a három utolsó nehéz, nehéz kérdést is kompromisszumban feloldják. De hát erre mégsem lehetett sort keríteni, mert alternatív kompromisszumos javaslatokat is benyújtottak, amelyekről senki nem tárgyalt, és amelyek jelentős hiányosságokat mutattak és ezek nem is tárgyalhatók. Úgyhogy nem volt egyszerűen lehetőség arra, hogy mi, arra, amit mi zöldek javasoltunk, hogy a, a két oldal kompromisszumát, adott esetben közös kompromisszumát gyúrjuk össze, és nem volt lehetőség arra sem, hogy azt végig gondoljuk, hogy a cikkenként legalább egy kompromisszum legyen, mert mi ezt szerettük volna. Mivel erre nem volt lehetőség, ezért mi zöldek saját döntést kellett, hogy hozzunk arra vonatkozóan, hogy ezzel a, a rendkívül nehéz helyzettel hogyan járjunk, vagy hogyan fogadjuk ezt a rendkívül nehéz helyzet. Úgyhogy mi a saját vonalunkat követtük, van a kiküldetési irányelvre vonatkozóan mi kidolgoztunk prioritásokat, amelyek, illetve egy munkatársunk kidolgott, amelyeket mi követtünk. Ez a zöld verzió volt nekünk a, az útmutató minden egyes kompromisszumos javaslat elfogadásánál. A cél az az volt, hogy tisztességes törvényalkotás vagy jogalkotás legyen ez törvény, amely átlátható, hatékony és amely a végrehajtása során is működőképes. Tény, hogy nyitott a belső piac, és erre világos szabályozókat kell találjuk. A világos szabályozók számukra zöld, zöldeknek azt is jelenti, hogy a munkavállaló jogokat egyértelműen javítani kell, illetve jobban kell védeni a belső piacon. Ez volt a központi jelentőségű kérdés, ugyanakkor pedig az is része, hogy világos, hogy a tagállamok hatósága, ö, jogköre az, hogy ezeket a munkavállalói minimális normákat ellenőrizze. Ami fontos volt számunkra az az, hogy az ellenőrzés szabadon mm, megtörténhessen. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy nem lehet mindig tehát, hogyha nem lehet az a mindenkori helyzethez igazítani, akkor nem hatékony az ellenőrzés, ezzel pedig a munkavállalói jogokat gyengítjük, és a leggyengébbeket a leggyengébbeknek okozunk károkat. Szóval azért volt a véleményünk, hogy a hármas cikkben elegendő mozgástérre van szükség ahhoz, hogy a mindenkori helyzethez igazodni lehessen. És csak akkor lesz hatékony a jogszabály. Szóval szigorúan elleneztük azt, hogy a végrehajtási irányelvel módosítsuk az eredeti irányelvet, és hogy módosítsuk a, hatá- a szerződésben szabályozott hatásköri megosztásokat a tagállamok munka jogára vonatkozóan, és hogy most egyszer csak a bizottság egy új hatáskört kapjon. Ezek a premisszák, amelyekkel a két különböző kompromisszumokat mindig szóról szóra ellenőriztük, és megvizsgáltuk a jogalkalmazás következményeit is. És ez alapján fogunk szavazni. És ez alapján hoztuk meg a döntésünket is arra vonatkozóan, hogy mely kompromisszumokat fogjuk támogatni. Még nem ért véget a tárgyalás az az érzésem, hogy még van a mozgás, ami persze fontos. Fontos megemlíteni, mert épp az ilyen nehéz cikkeknél, mint a 9-es például, egyrészt az a helyzet, hogy szükség van a nyitott listára, nem lezártra, és nem szabad kötelezett korlátokat megkőbevésni, mert egy, a kötelezettségek pontosan egy ilyen zárt listához vezetnének. és az itt nem lenne való Másrészt pedig az is igaz, hogy a 9-es cikk közvetlenül összefügg a bizottság és a tagállam között a hatás megosztásával, és hogy az eredeti irányelv 5-ös cikke megmarad-e vagy sem. Ezzel is összefügg. Ez természetesen egy egészen pici kis szócskából a bizottsági javaslatban eh, eh, Danuta javaslatára vonatkozóan eh, egész fontosat csinál. És pontosan az in advance, amikor megjelenik, és nem a bizottságra vonatkozó információ, amiben alapján tudja a többi tagállam, hogy a különböző tagállam, és a bizottság is tudja, hogy a többi tagállam mit történik, ahogy az, a, az eredeti irányelv négyes cikkében szerintem észszerűen benne van, ez volt ugye Danuta eredeti javaslata, tehát e, hogy e, és ezt támogatom is, de akkor, amikor az advance megjelenik, azzal jogilag rendkívül bonyolult helyzetet kreálunk. Egyáltalán nem lesz világos, hogy kell -e egy tagállamnak az ellenőrzési intézkedésekre reagálnia, vagy megteheti ezt? Szóval ezzel ráadásul kibúvokat is kreálunk. Igenis, az információs áram, amelyet az eredeti irányelv négyes cikke meghatároz munkavállalói csoportokra nagyon jól működhet, tehát a tagállamokat kötelezzük arra, hogy a szükséges információt bevigyék a rendszerbe, pontosan azért, hogy a többi tagállam megtudja, hogy miről van szó, és a bizottságnak ebben fontos koordinációs szerepe van, és ezt tartsa is meg. De egy másik bizottsági szerep ebben a helyzetben szerintem nem észszerű. És ez nekem kulcskedés. Azért, mert ezen múlik, majd, hogy a frakciónk a végén hogyan szavaz. Ezt akartam elmondani, és egy kicsit több időt vettem igénybe, mert ez nálunk a központi jelentőségű. A hármas cikk az előadó által megtárgyalt formában jobbnak tartjuk, koherensebbnek, és egyszerűen jobb törvényszöveg. Messze ez a legvilágosabb, sokkal világosabb, mint a többi alternatív, ezért ezt támogatjuk. És azért, mert az alternatív javaslatoknak valós törvényi hiányosságai vannak. A 12-es politikai kérdést látunk, mi zöldek, és az is világos, hogy hangsúlyoznom kell újra, hogy nagyon nagy mozgás volt a tárgyalások során, az előadó óriási lépéseket tett, de hogyha politikai alapon kell döntsek arról, hogy mi a jobbik, mint törvényalkotási munka vagy eredmény, akkor szerintem jobb, hogyha a, az általános garanciának nem az első, hanem az összes fokozatát megtartjuk. Mi ehhez ragaszkodunk. Persze azt is szeretném hangsúlyozni, hogy az előadó javaslata jobb, közösen tárgyalunk arról, tehát jobb, mint a bizottsági javaslata, sokkal jobb. És ez befolyásolja majd a mi szavazatunkat is. Ennyit tehát az általánosokról. Szerintem rendkívül kaotikus lesz holnap a szavazás, ami persze nagy kár egészen biztos, hogy nem az előadó miatt lesz így, mert ő mindent megtett azért, hogy a szavazás remek legyen. Thomas Handel, et puis ensuite on en vient... Thomas Handel, majd pedig visszatérünk azon hozzászólókra, akik nem fiktív előadók. Thomas Handel. Köszönöm szépen, elnök asszony hadd jelezzem, hogy az irányelv ugye akkor készül, amikor a munkavállalók jogait erősíteni akarjuk, mert az eddigi irányelvek ezt nem teszik meg. Tehát ez a dogma, hogy jobbak akarunk lenni, mint az előző, az elfogadhatatlan érv. A bizottság javaslata nyilvánvalóan rosszabb, ahogy az előadó mondta, a premisszák, amelyek a hosszú tárgyalás kiindulópontja ként szolgáltak, elfogadhatatlanak, nem kielégítőek számunkra. Hármas cikk, ami itt a ami itt szerepel, az nem világos számunkra, nem világos, hogy hogyan akarják a, a viszonyt kiépíteni, vagy kialakítani a fogadó ország az ottani munkafeltételeket, hogyan alkalmazza, de természetesen a kollektív szerződések erre ráadásul nem is, illetve ez a kollektív szerződésekre nem is vonatkozik. Tehát nem kielégítő a megoldás, különösen akkor, hogyha a bizonyítás terhe a munkavállalónál van. A gyakorlatban nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a munkavállaló a jelenlegi helyzet miatt és mm, az új állapottól vagy helyzettől való félelem miatt nem bizonyíthat semmit. Úgyhogy ez a, a pont itt számunkra nem értelmezhető, nem értemes. 9-es cikk. Kezdetől fogva elleneztük a, a figyelmeztetést, az értesítést. Ez most a változtatás értelmében nem kielégítő. A nyitott lista azt jelenteni, az engedmény nélküli ö, nyitott lista azt jelenteni, hogy ez az egyetlen, amely képes lenne arra, hogy nyoma lehessen követni a munkaerőpiac alakulását. Európai törvényalkotóként tudjuk, hogy amíg mi egy új szabályon dolgozunk, addig a világ már elszaladt, és már egy sor ö, tényállással megkerülik a még, el sem, még elfogadásra sem került új törvényt, úgyhogy nagyon fontos, hogy a tagállamok számára korlátok nélkül kiigazítási lehetőségeket biztosítsunk megfelelő és diszkriminációmentes formában. Az általános vállalkozói garancia az utolsó. Nos, ami a, a, a, ezt nem szeretnénk, hogyha bármilyen formában gyengítenénk a különböző új címek és a különböző meghatározások arra, hogy a munkáltatók hogyan tartják be a, a a törvényi előírásokat, nos ezek nem lesznek elegendőek, úgy gondolom, hogy fontos, hogy megnézzük, hogy az irányelvnek milyen hatása lesz a meglévő általános munkáltatói garanciára. Véleményünk szerint ezt veszélyezteti. Az előadó munkáját köszönve hadd mondjam el, hogy sajnos a kompromisszumok és módosító javaslatok között elveszett egy olyan, amelyet mi fontosnak tartottunk, de a titkárássága való egyeztetés után reméljük ez az MM3 néven a, a 12-es cikknél visszakerül majd. Mi ezt határidőre benyújtottuk, de hát ilyesmi mindig előfordul, ez most semmiféle bántó vagy szemrehányó megjegyzés, nem, nem csak mondom, hogy lesz még egy ilyen is, köszönöm. Alors, nous en venons aux autres orateurs. Donc... Akkor a többi hozzászólóhoz érünk. Gondolom mindenki megérti, hogy azt kérném, hogy kicsit rövidebben fogalmazzanak, mint az árnyék előadók. Sari Essaya, majd pedig Thomas Mann. Thank you, Madam Chair. I'm going to use my... Köszönöm, elnök asszony. Anyanyelvemen szeretnék hozzászólni, hiszen erre, ezen az ülésen lehetőség van. Köszönet a titkárságnak. Köszönöm az előadónak és az árnyék előadóknak is az eddigi munkájukat, hiszen hónapokon keresztül dolgoztak azon, hogy közös álláspontot tudjanak kidolgozni, Éppen ezért rendkívül sajnálatos, hogy az elmúlt hetekben azt láthattuk, hogy két külön kompromisszum anyag született, amiről holnap szavaznunk kell. Azt gondolom, hogy ez rossz jelzést ad a helyzetről, hiszen a szakbizottságunkon belül közös álláspontunk az, hogy a kihelyezett munkavállalók irányelvét javítani kell, különösen ami azt illeti, hogy valaki kikerülhesse ezen rendelkezéseket, és ami a visszaéléseket illeti. Először is, ami a tájékoztatáshoz való jogot illeti, a 4-es, 5-ös cikk, és a közigazgatási együttműködés a 6-7-8-as cikkek. Remélem, őszintén remélem, hogy az éjszaka folyamán még sikerül kompromisszumra jutni. Itt közigazgatási eljárásokról beszélünk, tájékoztatáshoz való jogról. Nem lehet ez annyira politikai jellegű kérdés. Az árnyék előadók a 9-es, a 12-es és a 3-as cikkeket jelölték meg, mint a leg keményebb politikai pontoknak, ami a hármas cikket illeti visszaélés és a rendelkezések kikerülése. Fontos, hogy a kiküldetés valódi jellege holisztikusan kerüljön elbírálásra, és éppen ezért az egyedüli előremutató út a nyitott lista megoldása, ahogy azt az előadó is elmondta. Most szeretném kiemelni, hogy A bizottság olyan kérdéseket is felvetett, mint a fiktív társaságok kérdése, és tisztességtelen kényszervállalkozás alkalmazása az eredeti javaslathoz képest. Nos, a nemzeti felügyelet fontos, és ezért nagyon fontos, hogy nyitott listát alkalmazzunk azért, hogy a nemzeti hatóságok különböző módokon tudják ellenőrizni, hogy ez a kiküldetés valódi-e. Ezen nemzeti eljárásokat indokoltnak, arányosnak és diszkriminációmentesnek kell meghatározni. Nos, ezen megfogalmazás értelmezése agályokra adott okot. Én azt gondolom, hogy biztosnak kell lennünk abban, hogy hogyan kell ezt értelmezni, ki kell mondani, hogy a nemzeti hatóságoknak e, egyenlően kell elbánniuk a saját nemzeti vállalkozásokkal és a harmadik országokból jövő társaságokkal. Azaz, nem lehet olyan követelményeket elvárni külföldi cégektől, amelyeket a helyiektől nem várunk el. Különben ez protekcionista megközelítés lenne, e, és ebben az esetben a bizottságnak hát lottóznia kellene arra vonatkozóan, hogy a nemzeti közigazgatási eljárások diszkriminatívak, megkülönböztető jellegűek-e, avagy sem. Ami a 12-es cikket illeti, lassan a célhoz elérünk, és a kompromisszum egy kicsit módosult. Ugyanakkor az a fontos, hogy a 27, nem soká 28 tagállamból mindössze 8-nak van felelőssége a kiküldő társaságok kapcsán, és éppen ezért a nemzeti megközelítést tartom én jobbnak, ez aki az előre mutató út. Köszönöm. Thomas Mann, puis Richard Falbre. Köszönöm szépen. Most elmondom, kik kértek még szót. Thomas Mann, Richard Falbre, Őri Csaba úr, bárki más kívánna még szólni? Úgy tűnik, hogy nem. Thomas Mann. Sí, Madame la Présidente. Ja, es gibt ja mal... Köszönöm szépen, elnök asszony. Vannak persze nehéz helyzetek. Mindannyian szeretné, ha szeretnék, és mindenki szereti azt, amikor minden rendben van, és egyértelmű a vonal. Többen megtették ezt, de azért valljuk be, hogy nincsen egyértelmű irányvonal. Miért? Azért nincs, mert a frakción belül is eltérő álláspontjaink vannak. Natya, egyetértek veled teljesen, de ha azt mondod, hogy protekciós próbálkozások, meg ilyesmi. Nem, én ezt nem látom. Mi azt akarjuk elérni, hogy észszerűen lehessen dolgozni, azonos feltételek legyenek a küldő országnál, a származási országnál, és ott, ahol a munkát el kell végezni. Ez az az alapvető gondolat, ami minket vezetett, és ezért köszönöm minden árnyék előadónak a munkáját. Tudtam veled is beszélni másik árnyék előadókkal is, és ebből tudtam felmérni, hogy mozog-e a felfogásod sem. Attól tartok, mint mondtam, hogy kaotikus lesz a illetve amikor azt hallottuk, hogy kaotikus lesz holnap a szavazás, csatolnom kell. Kedves eh, Pervans, nem lenne lehetőség, lehető nem fog tetszeni, amit mondok, de nincsen lehetőség arra, nem lenne jobb, ha azt mondanánk, hogy halasszuk el. Miért? Azért, mert teljesen eltérő állásponton vagyunk sajtókonferenciáink voltak közösen, közös módosítások voltak, nagyon-nagyon sok közös tárgyalás volt, ami mind fontos volt. De, ha, de az, hogy azt mondjuk, hogy az A-nál vagy a B-nél csak egy-egy kompromisszum van, az még nincs meg. A szociáldemokraták például a három a nál azt javasolták, hogy a tagállamok további kritériókat alkalmazzanak, hogyha azt szükségesnek tartják fel, feltéve, hogy azok nem diszkriminatívek. Ezek el tudom fogadni szemben azzal, amihol azt mondjuk, hogy az illetéges hatóságnak kell ezt öm, jóvá hagynia. És így tovább. Azt mondtuk, hogy végre tudjuk elfelejteni azt, hogy hogy a notification helyett information-t mondok, ez egy óriási lépés, és Elizabettel is egyetértek a zöldeknél, aki azt mondta, hogy a notification és information oké, okay, a nyitott lista maradjon, de hogyha az van benne, hogy in advance, akkor az egész borul, és akkor teljesen rossz. Szerintem a tapasztalatok a tagállamokban eltérőek, és ezt is figyelembe kellene venni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy azt mondjuk, hogy, hogy ne adjunk rossz jelet, e, jelet, e, téves jeleket. Nem lehetne még egyszer e, a, annak közös szellemében, hogy eredményre juthatunk, még, még egyszer nem ülhetnénk -e össze nagyobb körben. A tapasztalatom az, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy, hogy a nem akarunk harcolni a szavazás, korá, szavazás során, ezt el kell kerülni. De jó, a 12-es cikket nézzük, hogyha a német általános vállalkozói garanciára gondolok, annak nem fog ez megfelelni, nem fogjuk tudni összeegyeztetni. Én abszolút támogatom azt, hogy minden tagállam tegyen meg mindent azért, hogy megoldás legyen ne legyen olyan tagállam, amelyik nem akar megoldást. Pontosan ennek érdekében fontos, hogy közös pontokat találjunk, és a szociáldemokraták kezdeményezésén ezt látom, de a többinél e, még nem, le, vagy nem, nem lehetne azt néha megérteni, hogy különböző álláspontok között az ember ide-oda szaggatja saját magát. Nem lenne lehetőséget kaptunk, amúgy is szeptemberben döntünk. Ne le, nem lehetne még egy lehetőség arra, hogy még egyszer ne kimenjünk, és minden jó akarattal együtt előrébb jussunk tartunk. Én határozottan kívánom azt, hogy ebbe az irányba menjünk. Pervans, látom, hogy ingatod a fejet. Lehet, hogy igazad van, elfogadom, de, de csak próbálkoztam. Csak próbálkoztam, hogy esetleg ezt a fajta harcvonalat el tudjuk-e tüntetni, hogy A vagy B, amitől, mert ugye Elizabeth azt mondja, hogy kaotikus lesz a, a szavazás. Nem lehetne ezt elkerülni? Kedves kollégám, mivel a szakbizottság elnökeként szólított meg, és kérdezett rám, ezért válaszok. Köszönöm alelnök társamnak, hogy megpróbálta hatékonyá tenni a munkáink megszervezését. Emlékeztetni szeretném csupán a kollégákat arra, hogy amikor a szakbizottságunk hatáját vizsgálom az első nap, amikor baruzó elnököt második mandátumára megválasztották, kinevezték, akkor két fontos dossziéval kellett, hogy foglalkozzunk nekünk a szakbizottságnak. Az elsőt alásta az Európai Bizottság a konzultáció indokával szükséges volt, de túlzott mértékű a szociális partnerek felé, ez pedig a munkaidő irányelv volt. Így tehát ugye még mindig nem született meg a jogi aktus. Barózó úr, amikor megválasztották, akkor kötelezettséget vállalt valami mellett, aztán a Viking Laval és más ö, egyéb ö, bírósági ö, ítéletek kapcsán azt kérték tagállamok, hogy ugye szülessen egy irányelv, aztán egy értelmezési irányelv. Hát, Barózó elnök ilyen helyzetben kellett, hogy ezt a dossziét felkarolja. Azt kérte tehát, hogy az értelmezését a kiküldetésben lévő irányelvnek vizsgálják felül. Egy évvel a megbízatásunk előtt állunk most, ma. Az árnyék előadók tárgyalása átlá, néha homályos, nem átlátható, és a szakbizottságunk minden tagjának nincs rálátása erre a hónapok óta folyó, számszerűsíthetetlen mennyiségű egyeztetésre, tárgyalásra. Az árnyék előadók eszmecseréjéről kapott visszajelzések alapján nem igazán hatékonyak ezek az egyeztetések. Egyszerűen ennyi hónap és ilyen számos tárgyalás után még mindig nem jutottak dűlőre, és nem, nincsenek közös kialakított álláspontok. Ha ez így van, akkor bizony igen eltérőek az álláspontok is. Kedves kollégáim, van mögöttem is már némi tapasztalatetéren téren, és tudom azt is, hogy létezik egyfajta olyan taktika, mely szerint késleltetni kívánja a bizottság is a dosszié előrevitelét, de nem szabad, hogy minket ez a vád érhessen, hogy mi akarjuk késleltetni a dossziét. Tehát, hogyha még a megbizatási időszakunk vége előtt le akarjuk zárni ezt a dossziét, akkor ennek az a ö, megoldása, hogy elfogadjuk. Most lezárjuk ezt az időszakot, mert hosszú ideje, hosszú ideje tárgyalunk már erről. Az egyszer az önök oldaláról, egyszer az én frakcióm oldaláról ö, késleltetünk, de a parlament alapszabályában nem szerepel az, hogy a plenáris előtt konszenzusnak kell kialakulnia minden jelentéssel kapcsolatban. Vannak olyan témák, ahol ellentétes álláspontok vannak. Azt viszont nem akarom, hogy úgy üljünk a tanácssal való egyeztetések asztalához, hogy nincs kiforrott jelentésben szereplő véleményünk. Úgyhogy szavazni fogunk erről, már pedig holnap. Richard Fábr, majd Őri Csaba úr. A děláme, co děláme, postavení těch lidí, kteří budou vysílat. Köszönöm szépen. A kiküldött személyek helyzete nem fog javulni, ha így járunk el. Sem értelme annak, hogy agresszívek legyünk, és a jelentéstevő itt bizony úgy tűnik ellene van minden szocialista vagy szakszervezeti javaslatnak ha a szocialisták és a szakszervezetések nem léteznének, akkor nem lenne olyan szocialista, nem lenne olyan európai szociális modell, amelyet minden irányból támadnak. Persze a vélemények eltérőek, de nincs jogunk ahhoz, hogy egyszerűen a szocialisták minden egyes javaslatát lesöpörjék az asztalról. Miről van itt szó? védenünk kell magunkat a szociális dömping ellen. Én a cseh köztársaságban bizony egyfajta mafia, mafia jellegű fellépéseket tapasztalok, és ez ellen fel kell lépnünk. Rendkívül fontos. Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában már kimondta, hogy például a svéd szakszervezetesek nem jól léptek fel akkor, amikor a kiküldetésben lévő munkavállalókkal kapcsolatban jártak el. Léteznek ilyen ítéletek. Mindig is a nemzetközi szervezetek próbálják megvizsgálni, hogy a szakszervezetek megfelelően jártak el, vagy sem. Hogy meddig mehetnek el a szakszervezetek. Érthető az is, hogy a szakszervezetek félnek. A régi tagállamokban létezik már egyfajta szintű védelem, és nem akarják, hogy azok, akik kevesebbet keresnek, másút élnek, mindenképpen megpróbáljanak a munkafeltételeken most utólagosan változtatni. Azt szeretném, bármilyen is lesz az eredmény, azt szeretném, hogy teljesen járjon kell, és ne egymást támos, támadjuk most itt. Az az irányelv, amely létezik, még egyáltalán nem világos, és nem segít az előrehaladásban. Amikor az Amploa szakbizottságon belül eredményekre törekszünk, akkor minden egyes munkavállaló, minden egyes tagállamban profitálni kell, profitálni kell ebből a helyzetből nekik. Egyenlőre a dolgok nem változnak. A koordináció nyílt módszere pedig illuzórikus. Nem alkalmazható. Őri Csaba úr, bárki, már kíván, bárki más kívánna még szólni, vagy lezárhatom a listát, én majd szeretnék zárszóval élni. Őri Csaba úr. Köszönöm, elnök asszony. Nem, nem szeretném ismételni azokat, amiket elhallottunk, sok mindent hallottunk. Néhány általános megjegyzésem lenne nekem is. Azt gondolom, hogy nincs miért egymásra mutogatni. A fő problémát azt az jelenti, hogy valóban távol állnak egymástól az álláspontok, és nem is mindig csak a politikai frakciók között, hanem úgy, ahogy Thomas is mondta, Which one? La traduction allemande, ça va, ça revient? És most Das geht? Moi, je Maintenant, il commence. OK. Ah, maintenant, il commence. Ça, ça va, c'est bon. Vous pouvez recommencer, chers collègues. OK. Akkor kezdem még egyszer. Tehát azt gondolom, hogy semmire, hogy nem érdemes egymásra mutogatni. Vannak olyan helyzetek, vannak olyan kérdések, amiben nagyon markáns, nagyon következetes, de egymással nehezen összeegyeztetőt vagy ellentétes álláspontok vannak. Itt sajnos egy ilyen esettel van dolgunk, és ráadásul a különbözőségek nem is mindig politikai frakciók között vannak, hanem néha frakciókon belül, azt is mondhatnám, hogy néha országok között. Néha úgy tűnik, hogy ez főleg egy ilyen kelet-nyugati vita. Én ezt nem hinném, a tények nem ezt mutatják. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük a kiküldött dolgozóknak a mozgását, akkor épp ellenkezőleg valószínűleg sokkal többen mm, mozognak hát másik országban a, az unió nyugati tagországaiban, mint a keletinek, bár ez a, az általános vélekedés, hogy itt valami fajta szociális dömping fenyegetés, ezt kellene ellensúlyozni. Én tényleg fantasztikusnak gondolom azt, amit Danuta csinált ebben a, ebben a jelentésben. Mindent megpróbált, hogy egymástól nagyon messze álló álláspontokban kompromisszumot találjon, amire az elnök asszony azt mondta, hogy nem világos a, az álláspontja, ez a kompromisszumkeresésnek a következménye. Induláskor nagyon világos és egyértelmű álláspontja volt az előadónak. Az, hogyha ez homályosabb, ez valószínűleg annak a következménye, hogy egymástól távol eső, sokféle jó szándékból újra és újra megfogalmazó kompromisszumkereső megoldás egy idő után kicsit homályosabbá tette. Éppen ezért azt gondolom, hogy bár elnök mondja, már leverte az asztalról, de nem teljesen képtelen, amit, amit Thomas is mondott, hisz időnk valóban van, nem értek egyet, pontosabban ebben egyetértek azzal, hogy nekünk semmilyen értelemben nem kell a tanácsot figyelembe vennünk, nekünk a saját álláspontunkat kell kialakítani. De miután tudjuk, hogy a tanácssal tárgyalni kell, könnyen fog, kerülhetünk olyan helyzetbe, mint a legrászorultabbak alapjával kapcsolatban, hogy mi ugyan készen vagyunk, aztán várakozunk, mert a tanács meg nincsen készen, és hogy mellesleg tudjuk, hogy az eheti EBSCO ülésen előrehaladási jelentés lesz. Mind az alappal kapcsolatban, mind a posztinggal kapcsolatban nem lesz közös megközelítés. Következésképpen mi készlehetünk ugyan júniusra, de akkor is várni fogunk, mert azt tudjuk, hogy a tanács még nincs kész. Ez nem a tanács álláspontjának figyelembevételét jelenti, hanem, hogy mondjam, a körülményekkel való normális és észszerű számvetést. Egy-két mondat, nem akarok nagyon részletekbe menni. Ugye valóban a 3, 9 és 12-es pont volt az, amik a legkomolyabb vitát, alapvetően politikai, érzelmi vitát, és ahogy közeledünk a választások inkább egyre inkább, hogy mondjam, nemzeti szempontok által determinált. Amit én nagyon fontosnak hangsúlyozok, és nem éreztem azt, hogy ebben bárki ellentét lett volna, de nem találtuk meg a jó megoldást. Nyilván a jog alaptermészete olyan, hogy követi az életet, mindig egyfajta késésben van. Akik tanultak jogot, egyetemre végeztek, azt tudják, hogy ezen nem fogunk tudni változtatni semmilyen módon. Ha teljesen, ennek, teljesen eltérünk ettől, vagy megtagadjuk ezt a jellegzetességét a jogi normáknak, akkor azzal anarhiát fogunk teremteni, hisz a jogi norma éppen azért fixál időnként egy időpontot, hogy tudjunk mihez igazodni, amikor már nagyon eltér a valóságtól, akkor pedig utána kell igazítani mondani. Ez egy ilyen, ö, ö, ilyen ö, matéria. De azt azért jó lenne elkerülni, mondjuk most konkrétan utalok akkor a 9-es paragrafusra, hogy bárki bármilyen indokkal, bármikor akadályokat ö, ö, ö, ö, állíthasson, mondjuk a kiküldött dolgozókkal végző munkavégzés elé. Mert sok javaslat erre az irányba mutat. Bárki, bármikor, bármilyen indokkal. Hát ez minden, de nem jogbiztonság. És nem véletlen, hogy próbál szegény Danuta kompromisszumokat keresni, de idáig nem tud elmenni, és az olyan túlzó javaslatok, nem értek egyet Richarddal, bár nagyon becsülöm a, a, a véleményét, hogy a jelentéstevő semmilyen szakszervezeti javaslatot nem támogatna, de azért azt gondolom, hogy azt tényleg nem lehet támogatni, hogy mondjuk a szakszervezetek hatósági típusú jogosítványokat kapjanak, hisz Ebben a viszonyrendszerben munkáltatók és munkavállalók egymással versengő és együttműködő felek. Egyiket sem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy kvázi a hatósággal jogkörökkel megegyező, ellenőrző, kontrolláló funkciókat kapjon. Azért van a hatóság, mert neki pártatlannak kell lenni, és a jogokban lefektetett elveket, eljárásokat, szabályosokat kell követni. Tehát azt gondolom, hogy itt van egy túlzó irány. Én is szerencsétlennek tartom azt, hogy két kompromisszum csomag között kell javasolni. Ha úgy ítéli meg elnök asszony, hogy olyan messze állnak egymástól az álláspontok, hogy nincs esély arra, hogy itt még tovább lehessen közelíteni, akkor valóban az a megoldás, szavazunk, aztán majd meglátjuk, hogy ö, mi lesz. Ha ö, azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy nagyon sok lépést tettek egymás mellé, de nem eleget, akkor viszont van értelme annak is, hogy akár még adjunk magunknak időt. Ez a helyzet, ezt kell ö, eldönteni. És még egyszer, miután máskor könnyen lehet, hogy már nem lesz rá módom, szeretném megköszönni az előadónak azt az elképesztő munkát, és valamennyiünknek még egy tanulságot elnök asszony hozta szóba a munkaidő irányelvet. Azért ne felejtsük el, hogy nem egyszerűen a tanácssal, vagy nem egyszerűen a bizottság a, a ludas abban, hogy nem jutottunk előre, a parlamentnek bizonyos értelemben következetes, ám hajlíthatatlan álláspontja mondjuk az opt kapcsolatban, az oda vezetett, hogy még egy ország volt, akit meg szerettünk volna regulázni ebből a szempontból, mert úgy láttuk, hogy túlterjeszkedik a, a jogi kivétel adta lehetőségeken. Ma az országok nagy része ezzel foglalkozik, és sokkal, de sokkal messzebb vagyunk attól, hogy itt jó kompromisszumra jussunk, mint ahol voltunk öt évvel ezelőtt. Jó lenne, hogyha ebben az esetben nem ugyan ide jutnánk el, hogy sokkal messzebb legyünk végül attól a nagyon is méltányolható és respektálható igénytől, hogy a kiküldött munkavállalók jogai is respektálva és tiszteletben legyenek tartva. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Alejandro Cercas. Alejandro Cercas. pár másodperc alatt elmondom a mondandómat, utazt, utaldunk arra, hogy szavazzunk, vagy ne szavazzunk. Itt ugye a szocialista álláspontról van szó az elnök asszonytól. Többször kértük, hogy halasszuk későbbre a megállapodásos szavazást. Ez az utolsó alkalom arra, hogy lezárjuk a munkát, magunkat is tiszteletben kell tennünk, és a tanácssal is tiszteletben kell tartassuk magunkat. A véleményem az, hogy szavazunk, vitázunk demokratikus módon, és aztán majd döntést is hozunk. Arra is jut időnk. Nem lehet megint csak úgy járnunk, hogy úgymond szabad kézzel bármi történhetne. Valahol a tanácsnak is megadjuk a lehetőséget, hogy meghozza a döntését. Igen, köszönöm részemről is néhány érdemi megjegyzéssel szeretnék élni. Első ilyen megjegyzés az irányelv ö, tétje. Őri Csaba úr elmondta, hogy ugye itt nem arról van szó, hogy ö, mindenféle akadályokat állítsunk föl a kiküldetés előtt. De ne felejtsük el azt sem, hogy az irányelvnek mi a tárgya. Ezen az irányelven keresztül lehetővé kell tenni az ideiglenes, időszakos szolgáltatás nyújtásra való kiküldetést. Hogyha felül akarjuk vizsgálni ezt az irányelvet, az azért van, mert úgy gondoljuk, hogy egy adott feladatra, egy adott szolgáltatásra a munkavállalónál teljesen megkerülték az irányelv eredeti tárgyát, és úgymond az ideiglenes, időszakos helyett folyamatos kiküldetésre kerül sor a munkavállalók részéről. És hogyha teljes európai szociális modell támadjuk meg, amely már önmaga is ö, sérülékeny, akkor hát az idő, amit eddig erre áldoztunk, az felesleges lett volna, ha nem tesszük meg. Tehát mi is itt ennek az egész irányelvnek a tétje, és milyen kihatásai lesznek, nem csak szociális értelemben, hanem politikai síkon is. Ami a szavazás kérdését illeti. Holnap szavazunk, ez azt jelenti, hogy 24 óránk van. Arra, hogy azok, akik még az álláspontjaikat közelíteni akarják, azt megtegyék, de szavazni holnap fogunk. Ami azt jelenti, hogy a tanács most várjunk-e vagy sem. Most megint elmondtam, mindenféle lehetőségre lehetőség van itt. Vannak olyan helyzetek, ahol az Európai Parlament sokkal később szavaz, mint a tanács. Olyan helyzetek is vannak, ahol a parlament sokkal hamarabb ö, szavaz, mint a tanács. Minden ö, európai intézménynek megvan a saját maga ö, önállósága, és úgynevezett ritmusa, üteme, mi itt nagyon komolyan vettük ezt a kérdést, de azt hallottam a, a zárnyék előadóktól, hogy rendszeresen, ö, mérhatóan vitáztak, ö, aztán most az az érv, hogy esetleg nagyon gyorsan, túl gyorsan lépnénk, és aztán a tanácshoz próbálunk alkalmazkodni, nem. Mi jogalkotási autonómiánkkal élünk, mint társjogalkotók. Itt most nem elnökként szólok, hanem mint a szocialista frakció tagja. Hallottam az előadó asszonytól, hogy a szocialisták azt javasolták, hogy szabadon képviseltethessék magukat, és hozzájárulásuk nélkül a munkavállalók. Ellátogattam Clermontville-be, és ott láttam, hogy a lengyel munkavállalók milyen körülmények között dolgoznak. Egyoldalas, angol nyelvű munkaszerződéssel dolgoztak, amit nem értettek meg, semmilyen képviseletük nem volt. Infine olyan helyzet volt ez, ahol lehetett volna őket képviselni, és boldogok voltak azért, hogy legalább egy kis NGO, amelynek még ö, ö, igazából ö, kisugárzása sincs, nem is tudnak róluk, de legalább egy kis NGO megértette őket, meghallgatta őket, és a fizetési ö, kimutatásukat elmagyarázták nekik, hogy hogyan kell adózniuk, azt sem tudták, hogy járjanak el. Annyira sérülékeny volt, érzékeny, és szinte nem is létező a képviseletük ezeknek a munkavállalóknak, hogy az, a megfogalmazás, ami a szocialista kompromisszumban szerepel, az egy óriási jelentőséggel bír, mert ha nem, akkor mindaz, amit beírtunk a kartába, a munkavállalók képviseletéről, az nem szerepel az irányelvben. Igenis, a reális, valós munkavállalói képviseletet csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha a szocialista módosítót követjük. Második érdemi megjegyzés. Sajnálom, és mindkét frakció felé elmondom ezt. Sajnálom, mert mindkét frakciónál a ö, közös és szó, ö, egyetemes felelősségvállalás nem szerepel, és ez sajnálatos, mert a bizottság hozzájárulása igen érdekes volt ebben, és fontos is, és látom, hogy a tárgyalások során aztán idővel a kompromisszumunk szellemében elveszítettük azt, hogy utaljunk erre a világos koncepcióra, elveszett a szövegből ez az utalás. Munkajog, munkajog jog, utalás, és én sajnálom, hogy most már nem szerepel ez a ö, kötelezettségvállalás a szövegben. Következő gondolatom, hiszen többen is elmondták már előttem, szólók. A, a nyelv kérdése. Nagyja Hírs kolléganőmhöz szólok. Most furcsának találom, csodálkozom, hogy egy olyan ország képviselője, aki mindig is azért harcolt, hogy a nyelvét mindenütt figyelembe vegyék, ahol ez szükség, elfogad egy olyan kompromisszumot, ahol elképzeljük, hogy a munkavállalók, azaz a munkaadók, javítja magát az elnök asszony, csak angol nyelven mutassa be a dokumentumait. Itt kiküldetésben élő munkavállalókról van szó. Az építőiparban, a közlekedésben, szállításban és egyéb ágazatokban is kis és középvállalatokról van szó, amelyek egyáltalán nem beszélnek angolul. Most egy irányelv értelmezésénél azt kérjük minden egyes munka vállalótól és a szakszerv és a, és a munkaadók képviselőitől is, hogy beszéljen angolul, ez elfogadhatatlan. Ezért szeretném, hogy erre a rendelkezésre mindenki figyeljen oda különös tekintettel a kompromisszum szövegében. Elnézést kérek, hogy rámutattam ezekre az apró részletekre a vita során, de mivel eddig még senki nem jelezte őket, szerettem volna ezeket elmondani. Az Európai Bizottság kíván-e röviden szólni? Röviden természetesen, megértette a bizottság és elnézést előadó asszony, természetes, magától értetődő, hogy önnek is megadom a szót, még anélkül is, hogy kérné, hogy ezt a fontos vitát lezárhassa. De még mielőtt ezt megtenném, azt szeretném ö, elmondani még, hogy kérném, hogy 10 percben tegye ezt meg, hogy időben legyünk, hogy fél egyre lezárjuk ezt az igen jelentős tárgyalást. Köszönöm, elnök asszony. Nem vagyok én egyáltalán felháborodva, egyszerűen csak állást szeretnék foglalni az elhangzottakkal kapcsolatban. Annál is inkább, mert a jelenlegi helyzet nem átlátható. Úgyhogy szeretném még most egy kicsit rendbe tenni a dolgokat a holnapi szavazás előtt. Stephen Hughes hozzászólásával kapcsolatban ő a nyilvános övezetről, periméterről beszélt. Ennek nincsen pontos mm, definíciójája. Sokan beszéltek a protekcionizmusról, és a szocialisták megfogalmazását pont ezért nem tudjuk támogatni. Te arra koncentráltál, hogy az arányosság elve megmaradjon, és a valódisága a kiküldetésnek. Nos, hát itt pont a, az, hogy megalapozott legyen. Ez a, ez a helyzet, pont ez a lényeg. Nos, nézzük meg, hogy milyen kritériumok alapján akarunk eljárni. A fő célunk az, hogy a fiktív társaságokat, a postaláda társaságokat felszámoljuk. Az arányosság hogyan jön itt be a képbe? Meg kell néznünk, hogy ez jogszerű vagy jogtalan az adott helyzet. Erre a cipő méret példáját hoztam fel. Lehet, hogy jogszerű, ahhoz, hogy jogszerű legyen a helyzet, minden munkavállalóra a helyi és a nem helyi munkavállalóra is ugyanazt az elvárást, követelményt kell alkalmazni. Steven, felhívtad a figyelmet rá, hogy itt egységes tájékoztatási portáról beszélsz, a német példát hoztad fel. Nagyon jól tudod, hogy nem egy és egyetlen ilyen tájékoztatási forrásról kell itt beszélni. Egy olyan portáról beszélünk, amely központként szolgál és garantálja a jogbiztonságot, és ezen túlmenően, tehát ezen egységes forráson túlmenően még más tájékoztatási forrásokkal is ki lehet egészíteni. Tudván azt, hogy mindig van egyfajta tartalék, egyfajta kiegészítő forrás, amelyel persze nem ássuk alá annak a lehetőségét, hogy részletesebb információforráshoz jussunk. Ami az illetékes hatóságok kérdését illeti. Hihetetlen káosz van a szocialisták javaslatában. Ők szeretnék, a, hogyha a szakszervezeteknek munkafelügyeleti hatóságokat adnánk. Ebben az esetben a szakszervezetek minden adminisztratív tájékoztatást megkapnának, amelyek a tagállamok hatóságai között kerülnek átadásra, és tehát ezért felügyelni, és esetleg akár, akár szankcionálni is kellene ezt. Nos, ez teljes káoszhoz vezetne. Azt gondolom, hogy a tagállamok közötti felügyelet megfelelően eredményes ahhoz, hogy ezen kötelezettségeket betartassák. Persze a másik kérdés pedig az, hogy ki finanszírozná mindezt. Te azt mondtad, hogy az építőipari munkavállalók támogatják a szocialisták álláspontját. Hát nekem néhány kételjem van ezzel kapcsolatban. A szocialisták mely álláspontját támogatják az, a munkaadók? Néhány álláspontot nagyon gyorsan fogalmaztatok meg, van, amit ma reggel kilenckor kaptam meg. Tehát nagyon sok szertágazó álláspont van a szocialistáknál. Most mely szocialista álláspontot támogatják a munkaadók? Nagyja Hírs, Örülök, hogy ilyen nyitottan állsz a kérdéshez, és hogy a frakciód ennyire nyitottan tud tárgyalni, hiszen a te frakciód volt a legnyitottabb az összes felvetésre, javaslatra, mind a néppárti, mind a szocialista, mind a zöld javaslatokra. Teljesen egyetértek veled ahhoz, hogy a munkaadó meg tudja védeni a munkavállalót, saját magát is védeni kell, tehát neki is védelemben kell részesülnie. Elizabeth hatékonyan és fenntartható módon dolgoztál ebben a kérdésben. A te személyes munkavégzésed és a frakciód munkája is rendkívül gyümölcsöző és nagyra értékelendő volt. A, azt mondhatod, hogy esetleg ez kaotikus helyzethez vezetne, nos nem feltétlenül, hogyha nem a politikai intézmények, hanem a munkavállalók hatásköreiről beszélünk, akkor tudjuk, hogy hogyan szavazunk erről. Thomas Mann, felhívtad a figyelmet arra, hogy a titkárság néhány hibát vétett a 19-es tikkel kapcsolatban. Én el, megkérem a titkárságot, hogy ezzel kapcsolatban ellenőrizne a helyzetet. Richard Fab már nincsen itt. Szeretnék neki válaszolni, és elmondani, hogy lehetséges, hogy nagyon érzelmi alapon fogalmaztam, de Személy szerint én szégyellem azt, ami történt, hiszen több hónapon keresztül végeztük a munkát a kompromisszumokkal. Nem értek egyet az elnök asszonynal azzal kapcsolatban, hogy nem lett volna hatékony ez a munka. De saját magam is egy olyan régióból származom, ahol a 90-es évek óta vannak kiküldött munkavállalók, és saját magam együttműködök a munkadói szervezetekkel azért, hogy a kiküldött munkavállalók jogaiért küzdjünk. És nem lehet azt mondani, hogy én ellenezném a kiküldött munkavállalók jogait. A múltban a szakszervezetek sztrájkkal fenyegettek engem. Ma én kérném a szakszervezeteket, hogy ők szervezzenek sztrájkot a régiónban, hiszen láttuk, hogy a munkavállalók szakszervezetei hogyan vélekednek arról, és elmagyaráztam a munkámat itt ezen jelentéssel kapcsolatban, és hogy én azért küzdök, hogy a kiküldött munkavállalók jogait megvédjük. Végül pedig azzal kapcsolatban, amit elnök asszony mondott. Elnök asszony, teljesen egyetértünk a szakszervezetek szerepéről. A szakszervezeteknek a munkavállalók jogaival kell foglalkozniuk. Nehéz lenne ö, ezt ellenezni. És valóban a szakszervezetek rendkívül jól végzik a munkájukat. De itt átlépünk egy határvonalat, hogyha a szakszervezeteknek olyan hatásköröket adunk, amely alapján a munkavállalók szerepébe lépnek, és a munkavállalók nevében bizonyos követeléseket fogalmazhatnak meg. Azt gondolom, hogy így a mostani jogi státuszkon túlmennénk. Szeretném kiemelni, hogy ez a jelentés tervezet nem csak az előadó és az árnyék előadók munkájának a gyümölcse és a titkárság munkájának a gyümölcse, hanem ezen kívül több tucatnyi európai parlamenti képviselő hozzájárult ahhoz, hogy az tevők kialakíthassák saját álláspontjaikat. És folyamatosan egyeztettünk a saját frakcióink tagjaival, és éppen ezért tartott ilyen sokáig ez a munka. Ebben a jelentésben nem csak a kiküldött munkavállalók jogairól beszélünk, ami a kiküldetésről szóló irányelv végrehajtásához kapcsolódik, hanem a válságról is beszélünk. Elnök asszony, nagyjából ugyanazon, ugyanolyan korúak vagyunk, már nem ugyanott kezdünk dolgozni, mint ahol mondjuk nyugdíjba, vonul, nyugdíjba vonulunk, nem ugyanabban a házban lakunk egész életünk sorol, során, és nem ugyanaz a férjünk adott esetben. Nos, azt gondolom, hogy mobilisnak kell lennünk azért, hogy megtaláljuk a legkedvezőbb helyet a mi munkánkra és életünkre. Tehát, hogyha holnap a szocialisták kompromisszumát szavaznánk meg, akkor a jelentés kudarcot fog vallani, mert akkor már nem lenne értelme a kiküldetésnek. Több mint egy millió európai így elveszíteni a munkáját, növekedne a munkanélküliség aránya, Nyugat-Európában, tehát a régi tagállamokban már most is rosszabb a gazdasági helyzet, mint az új tagállamokban nem így, nem ezt várja el az európai társadalom a foglalkoztatási szakbizottságtól. Köszönöm. Köszönöm szépen, lezártuk az általános vitát, és ma délután folytatjuk a munkálatainkat. Tanulta Hübner jelentésével kapcsolatban, mint mindenki tudja, holnap szavazunk. Jazlovicka asszony. Elnézést kérek, Jazlovicka asszony jelentéséről fogunk holnap szavazni. Köszönöm.